Good afternoon, colleagues. I think we can make a start because, as usual, Monday... Kedves kollégák, el kell kezdenünk. Hétfő mindig bonyolult nap, mert akkor utaznak az emberek, érkeznek az emberek, viszont zsúfolt a napirendi pontunk, a napirendünk. Ráadásul két javaslatot is kapunk arra, kaptunk arra. Kérem figyeljenek ide, mert megváltozik a napirend. Nagyon fontos változás lesz. Holnap délután három órakor nem egy FEM véleménnyel fogunk foglalkozni, hanem a humanitárius helyzet Szíriában lesz a téma. Tudják önök is, hogy a szíriai helyzet rendkívül súlyos, és a bizottság együttműködik a kormányokkal, illetve mindenki mással, hogy megkapják az emberek a segélyt, eljusson a segélyt, segély, és most arról fogunk hallani, hogy Aleppóban milyen gondok vannak, mennyire sikerül a segélyezés, ez holnap három órakor lesz tehát, illetve Haiti-ban a hétvégén történt a természeti katasztrófa, és a humanitárius segítség Haiti-nak szintén napirenden lesz tehát holnap délután három órakor gondolom, hogy ezzel a változással egyetértenek. Aztán a tízes napi rendi pont a DEV korau kérésére, korau kollega kérésére elshalasztjuk a gyógyszerekhez való hozzáférésről való szavazást. Tehát tízes napi rendi pont, több időre van szüksége korau kollégának, ezért elhalasztjuk a szavazást, ezzel mindenki egyet tud érteni? ha amennyiben igen, akkor megköszönöm. Az elnöki közlemények következnek, és igazándiból csak néhány ilyen van. Először is emlékeztetném önöket arra, hogy 10 órakor 9 órakor szavazás lesz, 10 órakor átmegyünk az AFET termébe, és ott két közös napirendi pontunk van az AFET-tel. Az egyik az európai ifjúsági esemény, a migrációs válságról fogunk beszélni a fiatalokkal. Minden politikai frakciónak egy személyt kellett kijelölni, remélem ez meg is történt, és a következő napirendi pont pedig az EU ba irányuló migrációs mozgás ez is egy vita az AFET-tel együtt, és ezt követően 11 óra 30-kor fogunk szavazni a Szaharov díjról, tehát e másik épületben lesz, a 2Q2-ben ez az együttesülés az AFET-nek és a devének, tehát ez holnap kedden. Szerdán pedig 9 órától 10.30-ig a DEVE egy közös vitát tart az Emberi Jogi Albizottsággal, a DROA-val az etiópiai emberi jogi helyzetről, mert hallottuk, hogy jelentések érkeztek Etiópiából arról, hogy romlott az emberi jogi helyzet, és akkor erről beszélünk szerdán. Szerda délután van még két tétel, az egyik, egy megint egy együttes ülés délután három órakor az Envi szakbizottsággal, tehát Envi és Deve, a klíma megváltozik, eh, élelmiszer és eh, az élelmiszer termelésnek és az agráriumnak is meg kell. Ez lesz a címe, tehát ez a 3-tól 4-ig lesz szerdán a 2Q2-ben, és ezzel egy időben meghívást kaptak a DEVE képviselői arra, hogy legyenek eh, jelen az INTA, tehát a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak a délután 3-tól 5-ig tartó ülésén, a 3G3-ban az élővilágról és annak fenntarthatóságáról, csütörtökön pedig 11.30-tól a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, előtt tárgyalják a humanitárius eh, segítségnyújtásra, eh, az afrikai nagytavak régiójába irányuló humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó számvevőszéki speciális jelentést. Tehát elég sok minden van tehát napirenden a héten, erről majd küldünk, küldünk egy emlékeztetőt mindenkinek, mert elég sok minden történik a héten. És akkor néhány dolgot elmondanék még a Szaharov díj szavazásról is. Ez egy titkos szavazás lesz, amit zárt ülésen fogunk csinálni. Jan Q2, 2Q2-ben, és kérem, hogy ma este hatig a frakciók közöljék, hogy a devében kiket helyettesítenek póttagok a szavazáson. Az AFET kollégákkal is koordinálniuk kell, csak a azok, akiknek a nevét leadták, azok vehetnek részt a titkos szavazáson. Egyszerűen nem lehet ott megjelenni 11.30-kor, és azt mondani, hogy szavazni akarok, ez nem lesz lehetséges. Előzetesen kell a titkárságon jelezni. Ezzel kapcsolatban, mindezzel kapcsolatban van-e bárkinek eh, valami fajta hozzáfűzni valója? Nincs. Akkor megyünk tovább. A harmadik napi rendi pont eh, a 2016. Eh, június 20-21, 2016. június 30, jegyzőkönyvek elfogadása Amennyiben nem kapunk megjegyzéseket ezzel kapcsolatban, és itt van még a 2015. július 11-12 is, tehát amennyiben nincsen ezekkel kapcsolatban semmi panasz, akkor ezeket elfogadottnak nyilvánítjuk. Ugyanígy a koordinátorok ülésére vonatkozó ajánlásokhoz lehet még hozzászólni az ülés végéig, ez a szeptember 7-i koordinátorok ülése. Amennyiben nem érkezik ilyen észrevétel, akkor azt is elfogadottnak minősítjük. Mehetünk tovább az ötös napirendi pont, az Európai Bizottság közleményei azt hiszem, hogy nincsen ilyen közlemény, ugye? Elnézést, ott vannak máshol. Nem akartak mondani semmit. Nem, jó. Tehát az bizottságnak nincs számunkra mondani valója most. És akkor megyünk a hatos napi rendi pontra, amely a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásának monitorozása, az adatforradalom szerepe. <clears throat> Nem régen jártunk New Yorkban, és a koordinátorok kérték, hogy az SDG-kkel kapcsolatban, a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban eh, legyen egy eh, anyag, amely figyelemmel kíséri a végrehajtását ezeknek a célkitűzéseknek. Tudjuk, hogy vannak ilyen célkitűzések, a kormányoknak jelentést kell tenniük arról, hogy mennyire valósulnak ezek meg, és azt is szeretnénk, hogyha az SDG-k azok szép szavaknál többek lennének. <clears throat> Tehát arra kértük a kutatóinkat, a házon belüli kutatóinkat, hogy egy tanulmányt rendeljenek meg. Ez a tanulmány elkészült. A Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézete készítette, ez egy független intézet, és dr. Webster képviseli itt a Dán intézetet előttünk, és meg is adom a szót dr. Websternek, Neil Webster, tessék önél. Köszönöm szépen, kellemes délután kívánok mindenkinek. Ahogyan már a bevezetőben elhangzott, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézet összefoglalót készített azokból a tanulságokból, amelyek a milleniumi fejlesztési célokkal kapcsolatosak az előrehaladással, illetve a fenntartható fejlődési célokra vonatkoztatóan vizsgáltuk meg az úgynevezett adat forradalmat, megvizsgálva, hogy az EU hogy tud hozzájárulni a fejlődő országok erőfeszítéseihez, hogy nyomon kövessék a fenntartható fejlődési célok haladását. Jó magam dolgoztam ezen a jelentésen, és Helen Monkvánvó az a kolléganőm, aki sajnos nem tud itt lenni, nem tud nekem segíteni más elfoglaltságai miatt, de én szeretném azt, arra, szeretnék arra is kitérni, ami az ő része ebben a munkában. Ha önök előtt van ez a jelentés, akkor látják, hogy nagyon komplex, nagyon sűrű anyag, nagyon sok részletet tartalmaz. Összességében az volt a megközelítésünk, hogy a fenntartható fejlődési célok nyomon követése jó lehetőség az Európai Uniónak és ennek a bizottságnak, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a fenntartható fejlődési célok megvalósuljanak világszerte. Építünk a tapasztalatokra, a tanulságokra, az adatkapacitásokat vizsgáljuk, a kihívásokat és az adatformákat, meghatározva a legfontosabb területeket, amelyeket prioritásként kell kezelni az Európai Unió részéről, eh, és ezt ajánlom az önök figyelmébe is. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, hiszen csak 10-15 percet kaptam. A célunk az volt, hogy az adatgyűjtés helyzetét felmérjük világszerte, összpontosítva a fejlődő országokra, az általános kihívásokat számba véve, ezek konceptuális problémák, hogyan definiáljuk az egyenlőtlenséget, az vagyonegyenlőtlenséget, stb vannak adathiányosságok, a hiányzó milliók, amiről gyakran hallunk, a módszertani megközelítések is eltérhetnek országról országra az adatgyűjtésben, ugyanazokban az ágazatokban és területeken, és rá akartunk mutatni a rendelkezésre álló adatok sokszínűségére, és arra, hogy milyen mélységben lehet szétválogatni az adatokat, és ebben a rövid prezentációban erről szeretnék beszélni. A négyféle adat típus, amelyeket ismernünk kell, az egyik a népszámlálásokból adódó adatok, felmérésekből adódó adatok, administratív és földrajzi adatok. A legtöbb adat felméréseken és népszámlálásokon alapul. Milyen már példáját mondanám, ahol népszemlálást tartottak hosszú idő után, és rájöttek, hogy 10 millióval kevesebb emberrel számolhatnak a népességben, mint amire a kormány a különböző ágazatokban a terveit építette. Aztán felmérési adatok, széles körben használatosak a világbanki adatok, stb. Ezek eh, egy kicsit többet hozzáadnak a népszámlálási adatokhoz, hogy tudjuk, hogy szubnacionális szinten mi történik. Aztán az közigazgatási adatok. Én Dán vagyok, nálunk nincsenek népszámlálások, folyamatos adatgyűjtés történik, tehát ezek magas szintű közigazgatási adatok a szociális szolgáltatások szolgálatáról, mezőgazdaság, stb. ágazatokban. És a geospaciális, vagyis a földrajzi térbeli adatok, ezek különböző olyan adatok, amelyek földrajzi, illetve navigációs rendszerekből gyűjtött adatok, amelyeket sokszor használnak például a mezőgazdaságban. Nagyon érdemes és nagyon fontos megérteni ezeket az adattípusokat. A beavatkozás egyik legfontosabb kérdése, hogy jó adatokat vizsgálunk-e, vagy pedig rövid távú megoldásokat keresünk, és a könnyen elérhető sikereket hajszoljuk. A jelentésben megpróbáljuk ezeket a kérdéseket megvizsgálni, megnézni, hogy az egyes adattípusok hogyan használhatóak különböző kombinációkban, például felmérési adatok, földrajzi adatokkal, stb. És megnézzük az adatgyűjtési lehetőségeket, kapacitásokat is. Például egy térképet mutatok fel, ez egy primitív kis térkép, de ezt megtalálhatják a 11. oldalon ez világbanki adatokon alapul, megmutatja, hogy milyen nagy gyűjtési kapacitásaink vannak jelen pillanatban. Afrika legnagyobb részében azt látjuk, hogy nagyon csekély ez a kapacitás, erre majd visszatérünk az ajánlásainkban is. Megvizsgáljuk az átállást az évezredfordulós fejlesztési célokról a fenntartható fejlődési célokra. 8 helyet most már 17 célkitűzéssel dolgozunk, 60 helyet pedig 130 indikátorral, ami azért elég nagy lépés, és nagyon sok jó következtetést levonhatunk az MDG-kből, és jó adatgyűjtés történt a milleniumi célok miatt. Az egyik érvünk, hogy a legtöbb ezek közül a szociális ágazatra, az egészségügyi ellátásra és az oktatásra vonatkozik, vagy a szegénységi adatokra gondolok, ezek a leghasználhatóbbak. De vannak a fenntartható célok között olyan célok, mint a termelés, nemzeti erőforrások felhasználása, környezetvédelem, gazdasági növekedés, ahol nagyon nagyok a hiányosságok az adatgyűjtésben. És ez nem csak az LIC-kre, vagyis az alacsony jövedelmi országokra vonatkozik, hanem a közepes bevételű országokra is, és néha még a gazdag országokra is. Nagyon nagyok tehát az adat hiányosságok, mert az SDG-k sokkal szélesebb körben fedik le a célokat, és sokkal többféle mutatószámmal dolgoznak. Nem csak a mutatók ható köre vagy sokfélesége kihívás, hanem a mélysége is. Az MDG-kben átlagokkal dolgoztunk, egészségügyben, oktatásban, stb. Az SDG-k a fenntartható célok területén az az elvárás már, hogy különböző társadalmi csoportokat is megvizsgáljunk, identitás vagy elhelyezkedés alapján, kor alapján például, etnikai hovatartozás alapján, és <clears throat> ez a belső értékelés, a haladásnak a belső értékelése már igenis újdonság, hogyha az SDG-ket az MDG-khez hasonlítjuk. És az adatgyűjtési kapacitás általánosan meglehetősen gyenge. Például azt vizsgálva, hogy Nepálban, a hegyvidéki területeken ugyanolyan előrelépés épp történt egy bizonyos falvakban, mint a katmandó völgyben. Ezt csak egy példának mondtam. Ilyen összehasonlításokat nehéz megtenni. Az SDG-k globális célok nem csak a fejlődő országokra vonatkoznak. A milleniumi célok elsősorban arra vonatkoztak, hogy a fejlett országok a fejlődőket támogatják, és segítik őket az előrehaladást nyomon követni az SDG-k. Minden országra vonatkoznak, akik New Yorkban csatlakoztak a vonatkozó egyezményhez. Van egy érdekes adat a 90. oldalon, 19. oldalon. It's figure 4 a negyedik ábra eléggé összetett, de nagyon jól mutatja a célokra lebontva, hogy mi is a helyzet az adatgyűjtésben, már ami az indikátorokat illeti. Ebből alapvetően az derül ki, hogy ideális helyzetben mindezek a görbék zöldek volnának, és elégséges adat volna az adat SDG alatt, hogy jól lehessen mérni ez e- a célt. De aztán azt látjuk, hogy a többség esetében ezek az adatok nem elérhetőek, még nem gyűjtjük ezeket az adatokat, és ezzel vissza is értünk egy másik témához, amikor a három szintű adatgyűjtésről beszéltünk, amikor erős, nem erős és gyenge adatokról beszéltünk. Amiből az derül ki, hogy nagyon sokat kell még tenni, nem csak a szegény, hanem a közepes jövedelmű és fejlett országokban is. Még mielőtt azt mondhatjuk, hogy ezekkel az indikátorokkal megbízhatóan dolgozhatunk. Beszéltünk az adat forradalomról és a lehetőségekről, az úgynevezett big data összefüggésében. Nagyon sok a lehetőség az meglévő adatfajták, adatgyűjtési formák fejlesztésében, hogy ez gyorsabb legyen, gyorsabban elemezzék például a népszámlálási vagy a felmérési adatokat, vagy éppen nem papíron gyűjtenék már ezeket az adatokat, hanem elektronikus eszközökkel. Sok az előrelépés lehetősége, ezekre is kitér a jelentés. Jobb adatok, jobb adat gyűjtés, elemzés, és így jobb alapokat kapunk a nyomon követésre, illetve a különböző adatokat jobban tudjuk kombinálni és összehasonlítani de ahogyan rámutattunk, ehhez új keretekre van szükség a standardizálásban és az adatkezelésben, adateremzésben, és ez még nem adottság. Olyan keretekre van szükség, hogy az egyéneket meg lehessen védeni az adatokkal való visszaélést, megerősíteni az adatelemzést és elkerülni a torzításokat. Ezzel kapcsolatosan súlyos nehézségek merülnek fel, és arra is szükség van, hogyha már a big data-ra hivatkoztam, hogy sokkal több ponton csatlakozzunk a magánszféra erőfeszítéseihez, hiszen az adatgyűjtésben az magánszféra nagyon is előre haladott, de az együttműködést még tovább kell fejleszteni az állami ágazatokkal. A láthatatlanság kihívásával is foglalkozik a dokumentum, az úgynevezett hiányzó milliókkal. ...1990 kezdődött el a kasztokkal kapcsolatos adatgyűjtés, és az előttről nem tudunk semmit, nem tudunk összehasonlítani időszakokat, ez egy láthatatlan időszak Myanmarban, vagy Kelet-Afrikában, vagy éppen Etiópiában nagy nehézséget jelent például az etnikai alapú adagyűjtés hiánya. Ezek a hiányzó milliók, így hivatkozunk rájuk. Aztán az elszámoltathatóság problémájával is foglalkozik a dokumentum a politikai akarat kérdésére is kitérünk tudatosan, és nem annyira tudatosan. Tudjuk, hogy vannak olyan kultúrák, ahol olyan administratív kultúrák, amelyek vonakodnak attól, hogy adatokat gyűjtsenek és használjanak fel, mert ez újfajta elszámoltathatóságot feltételez, például, hogy az önkormányzatokat a teljesítményük alapján finanszíroznak. Ezek mind nagyon sok vitát kiváltó területek, és a nyomonkövetési keret kifejlesztését lassítják is. Hat területen állapítottunk meg ajánlásokat, ahol az EU-nak talán lehet versenyelőnye, ahol érdemes prioritásokat meghatározni az SDG-k nyomon követésének támogatásában. Először is a fejlődő országokkal való partnerségben és szélesebb körben, globálisabb összefüggésben is. Az egyik az adatoknak a szétválasztása, vagyis hogy nyomon követést tudjunk folytatni országokon belül is, nem csak országok között, az átlagoktól elmozdulva, és megvizsgálva, hogy mit jelent ez a nők számára, különböző etnikai csapatok, csoportok, kulturális, gazdasági rétegek számára, hogy árnyaltabb képet kapjunk arról, hogy az SDG-k területén milyen előrelépés történt másodszor. Ami a sorozatbálítást, sorrendiséget illeti, itt a tagállamoknak nagyon nagy az előnye két szempontból. Az egyik, hogy elmozduljunk a népszámlálási és felmérési adatok felől a közigazgatási adatok felé, hogy következetes adat folyamokból tudjunk dolgozni, megvizsgálva, hogy rövid és hosszú távon mit lehet elérni. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk ezt a sorrendbeliséget, és hogy hogyan tudunk tovább lépni ebben az irányban. És megvan az a lehetőség is, hogy a befektetéseket priorizáljuk. Nem lehet minden SDG-t ugyanolyan mértékben megvalósítani, elképzelhető, hogy priorizálásra van szükség a támogatások kiválasztásában, és milyen területeken akarjuk a statisztikákat pontosabban meghatározni a legfontosabb területeken, ahol a legnagyobb előrelépést remélhetjük. Ez az egyik prioritás. Aztán megemlítjük azt a lehetőséget is, hogy a globális pénzügyi folyamatok nyomon követéséhez hogyan járulhat ez az erőfeszítés hozzá. A fejlesztési támogatás a legtöbb ország számára nem az elsődleges forrás. A pénzügyi források nyomon követésére is szükség van, és ez is egy nagyon fontos terület, ahol meg kell erősíteni az információáramlásokat, és az közép és alacsony jövedelmi országok lehetőségeit. Arra is rámutatunk, hogy egy digitális szakadék is kialakulhat, ennek megvan a veszélye az információhoz való hozzáférésben, nem csak az információ gyűjtésben. Ez nagyon fontos terület, ahol az internethez való hozzáférés és a digitális információkhoz való hozzáférés gyorsan fejlődik, ez bizonyosak számára nagyobb előny, mint mások számára. Ez valós kockázat, hogy valaki ebből kimarad. Az elszámoltathatóság területén, hogy, hogy tudják egyáltalán az emberek, hogy mi történik, hogyan használják a forrásokat, az oktatási kritériumokat, hogyan érinti ez, illetve a befektetéseket, beruházásokat, stb. stb. Spearheading um, the regional review mechanism. Van egy regionális felügyeleti mechanizmus is az SDG napirendben, ami feltételezi az átlátható regionális felügyeleti mechanizmust európai szinten. Ezt is megemlítjük a jelentésben, ezen a területen talán ez a legfontosabb erőfeszítés, és rámutatunk az emberi jogi szempontokra is az adatkezelésben, a személyes adatok kezelésében, ezt is be kell építeni az adat nyomon követésbe és adatgyűjtésbe is. Részletesket is közöl, részletes ajánlásokat is a jelentés. Én most csak a legfontosabb kérdéseket szerettem volna felvetni, amelyeket a dokumentum is megemlít. Okay, thank you very much for that. Um... Köszönjük. A szakbizottságban beszéltünk annak a fontosságáról, hogy dezagregálni kell az adatokat, és örülök, hogy ezt említette. Itt elsősorban például a, a nemi szerepekre gondolok, ahhoz, hogy ne maradjanak ki emberek, ahhoz nyilván az átlagoktól el kell rugaszkodni, mert az átlagok el tudják fedni az egyenlőtlenségeket, és ebben a vonatkozásban kaptunk most öntől hasznos információt. Heidi Hautela az első hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a nagyon érdekes tanulmányt, amely remélem, hogy az SDG-k végrehajtásához hozzá fog járulni az Európai Unióban és ennek a bizottságnak a munkájához. Van néhány kérdésem. Először is tudunk-e valamit arról, hogy az implementációs időszakban hogyan lehet az adatokat felhasználni, illetve milyen adatok állnak rendelkezésre az SDG-k eh, kialakításának az időszakából, mert eh, én eh, úgy látom, hogy eh, a legszélesebb körű adatgyűjtés volt az ENSZ részéről, eh, és eh, mindennek nyilván lehet kihatása arra, hogy hogyan fogjuk végrehajtani ezeket a programokat, a, cél, célokat hogyan fogjuk megérni. Tehát a, egy újfajta módja az adatfelhasználásnak. Ön mit gondol erről? Hasznos lenne tudni. Aztán a végrehajtás lényege nem csak az, hogy ténylegesen megvalósulnak-e a célok, alcélok, kijönnek-e jelzőszámok, hanem az is, hogy az intézmények milyen munkát végeznek, és mit tesznek a végrehajtás érdekében. Ön milyen tanácsokkal tudja ellátni az intézményeket arra vonatkozóan, hogy egyfajta horizontálisabb együttműködést valósítsanak meg, vagy átfogóbban működjenek, és új módon használják fel a rendelkezésre álló adatokat, megint csak ugye a végrehajtás, mint eh, fő célpont az, ami, az, ami fontos. Köszönjük, nem tudom, hogy erre a kérdésre kívánni most válaszolni. Köszönöm Nehezen hallottam a kérdést, de talán kivettem a, a kérdés lényegét. Ugye az első az arra vonatkozott, hogy egy nagyon széleskörű konzultáció előzte meg a célok kitűzését, és hogy hogyan lehet onnan elmozdulni a végrehajtáshoz. Ugye erre vonatkozott? That, that is a very big and very... Ez egy ez egy fontos kérdés, és nagy kérdés és mi az anyagban teszünk egy sor ajánlást, de ezen túlmenően úgy gondolom, hogy a lényeg az lesz, hogy azonosítani kell azt, ami reális, rövid távon, közszép távon, hosszú távon, az egyes országokra lebontva. Jó lenne, és ez már egy kicsit a második kérdéséhez vezet el, hogyha a különböző minisztériumok le tudnának ülni, például a statisztikai hivatalokkal, illetve azok megfelelőivel az egyes országokban, valamint hozzájuk csatlakoznának a civil társadalom különböző képviselői, és holisztikusabban vizsgálnák meg az adatgyűjtést, illetve az adattípusok kiegészítését, és ahogy említettük, a magánszektort is be kellene vonni. Rövid távon azonban én azt mondom, hogy ez nem túl reális, mint azonnali célkitűzés. Tehát rövid távon inkább arról lehet szó, hogy a hatékonyságát és a hatásosságát növeljük az adatoknak, a begyűjtött adatoknak, például társadalmi szolgáltatások, egészségügy, oktatás, és azokra az ágazatokra koncentrálunk, ahol nagyon kevés adat áll rendelkezésre, és itt például a környezetvédelemre gondolok, vagy a gazdasági növekedésre, a föld felhasználásra, illetve a hát természeti erőforrások felhasználására, és nem akarjuk befogadni az összes jelzőszámot, amely a 17 fenntartható fejlődési cél követi. E, nyilván itt elsősorban azokra a fejlődő országokra gondolok, ahol a kapacitás alacsony, de rövid távon arra kell koncentrálni, hogy, hogy erősítsük azt, ami már most zajlik, mint munka, és két, olyan há, két vagy három olyan alapterületre kéne koncentrálni, magterületre, fontos területre, ahol nem nagyon folyik adatgyűjtés, és ezzel elindulna az, hogy kialakulnak a kapacitások az adott országban, a partnerségek is hát bevonásra kerülnek, kialakulás, kialak, kialakításra kerülnek, illetve az a fejlesztési támogató rendszer, amelyet az EU tagállamai nyújtanak a bizottságon keresztül, vagy akár egyénileg, ezek együtt olyan változást érhetnének el, amelyek amelyek 2019-re lehetségesek, mert 2019-et jelöltük meg, mint mint rövidtávú célkitűzést. Nem tudom, hogy teljesen válaszoltam a kérdésére, nagyon átfogó kérdést tett fel. Köszönöm. Tudom, hogy itt van az Európai Bizottság, mindjárt megadom nekik a szót, de az elhangzottakhoz csatlakozva az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság hogyan végzi a statisztikák koordinálását. Nem tudom, van-e itt valaki az Eurostattól? Az EU hogyan intézi ezt a statisztikai munkát, illetve a DEFCO főigazgatóságnak van-e e, terve, hogy az adatgyűjtésben támogassa a fejlődő országokat, mert látjuk, hogy vannak adat hézagok, és nagyon drága adott esetben az adatgyűjtés. Nem tudom, a bizottság támogat-e ilyen kezdeményezést. Norbert Neiser kap most szót, ott ültessék. Ja, <clears throat> vielen Dank. Köszönöm. Webse úr. Okay. Ihr Vortrag hat äh, noch... A beszámolója újfent világossá tette, hogy az adatgyűjtés igencsak korlátozott. Ezt a gondot persze meg kell oldanunk. Aztán itt az a kérdés, hogy vannak erős és kevési erős adatok. Hát azt hiszem, hogy az adatmennyiségnek elégségesnek kell lenni ahhoz, hogy fontos eredményeket, például a képzéshez való hozzáférés, az energiához, vagy a tiszta vízhez való hozzáférés eredményeit világossá lehessen tenni. A gyakorlatban nem az a lényeg, hogy teljes mértékben pontosak-e az adatok, szerintem a trendek fontosak inkább, és ebben az irányba kell dolgoznunk, hogy megvizsgáljuk, el tudjuk-e érni ezeket a célokat. Szakbizottságként az Európai Parlamenten belül át kell gondolnunk azt, hogy hogyan használjuk fel ezeket az adatokat, hogyan értékeljük azt, ami évről évre zajlik, vagy, amiről, vagy amire évről évre nem kerül sor. Fejlesztési szakbizottságként nagy feladat áll itt előttünk, de más, feladat, más szakbizottságokra is feladat hárul. Tehát, ha megnézzük Európán belül az egyenlőtlenségeket a régiók között, akkor a regi szakbizottság hatáskör ez, vagy a e, nemek közötti egyenlőség ügyében ugye a nőjogi szakbizottság az illetékes, aztán a környezetvédelmi problematika esetében az MV nek van hatásköre, és azt hiszem, hogy itt a parlamentben még sokan nem éltették ezt meg. Még mindig olyan régi elképzelés uralkodik, hogy mindezzel a fejlesztési szakbizottság foglalkozik, például a millenniumi fejlesztési célok esetében. Most viszont itt van ez az új ö, filozófia az sdg esetében, ez sokkal általánosabb, itt tehát egy másik stratégiára van szükség, más szakbizottságokat, más területeket is bevonva, talán esetleg a bizottság is elindul majd ezen az úton, ami vitánk után. Köszönöm szépen, úgy látom többen nem kérnek szót. Én is szeretnék kérdést feltenni. Vannak adathiányok, ezen a színes ábrán zölde jelölték ezeket. Mennyi időbe telne ezeknek az adatoknak a beszerzése ön szerint annak is megvan a veszély, hogy megpróbáljuk az adatokat mind begyűjteni, de csak akkor, hogyha már elkezdjük az SDG-k megvalósítását. Tehát az adatgyűjtésnek meg kell történnie még mielőtt az MDG-k lezárulnak. Likely it is that this data can be collected realistically Mennyi időbe terülhet, te, kerülhet tehát reálisan, különösen a fejlődő országokban az adatgyűjtés? Először önnek, aztán a bizottságnak adom meg a szót. Először is úgy gondolom, hogy az ön által felvetett kérdés nagyon lényeges, mert a standardizálást érinti, és bár egyrészt nagyon sokat tettünk bizonyos területeken az adatgyűjtésben, azért eh, egyre inkább az a konszenzus alakul ki, hogy eh, konceptuális jellege van annak, amit mérünk, és a módszertanokat is meg kell vizsgálni, amelyekkel mérünk. A független szakértői tanácsadói csoport ezzel kapcsolatosan most egy kutatást végez. Márciusban, amikor a dokumentum készült, kiderült, hogy még harmadik szintű sok adat, nincsen megállapodás a módszertannal kapcsolatosan, sok a hiányzó adat, és szeptemberben ugyanez a független szakértői tanácsadó csoport, amelyek az ENSZ főtitkárának munkáját támogatják. Tehát ebben a csoportban áttekintettük ezeket a kérdéseket, és azt láttuk, hogy, egy, hogy több az egyezés az indikátorokkal kapcsolatosan, és hogy ezekben milyen adatok valók. Tehát inkább az első szintre kerülnek bizonyos adatok ezek közül. De ha csak a szegénységi adatokat nézzük, azt látjuk, hogy olyan sokféleképpen lehet értelmezni, kezelni ezeket az adatokat, hogy egészen más következtetésekre juthatunk belőlük, és egészen más szakpolitikai ajánlásokra. Vagyis nem lehet egyik évről a másikra elérni a következetességet, hanem nagyon intenzív munkára van szükség, hogy az egyezés nagyobb legyen. És ezt nem lehet kívülről elérni, hanem önkéntes kezdeményezésre kell ennek történnie. A kormányokat be kell ebbe vonni, hogy támogassák a standardabb megközelítés, egységes megközelítés kidolgozását, nemzeti stratégiákkal, a statisztikai adatgyűjtése nézve, stb. Ez eh, már az önkéréséhez is elvezet, hiszen sokáig fog ez tartani, és nem pessimista akarok lenni, nem gondolom, hogy 2030-ra ezt el lehet érni, viszont abban biztos vagyok, hogy sokat tettünk már a hatékonyabb, szisztematikusabb adatgyűjtésért, vagyis visszatérek a második gondolatára, úgy gondolom, hogy az egyik fontos terület, hogy az adatgyűjtésnek az túlságosan kategorizált voltától el kell mozdulnunk. Egyetértek azzal is, amit ön, amire ön utalt, hogy a kihívások az adatgyűjtésben és az adat felhasználásban az SDG területén nem csak a fejlesztéshez kapcsolódik és a fejlődő országokhoz, ez, ez, ezek lokális, globális kérdések is, meg kell vizsgálni, hogy mi a környezetre, a politikák hatása, a természetes erőforrások felhasználására, stb. Ezek nagyon fontos kérdések, és ezt a trendet meg kell törnünk, hogy izoláltan gyűjtjük az adatokat, vertikálisan izolálva. az adatminőség, illetve a változás lehetősége a legnagyobb, legerősebb érvünk, hogyha ezeket a, ezekből a silókból ki akarunk törni. Az Európai Bizottság, Delata Pancsik, esetleg az Eurostattól van-e itt valaki, nem csak ön. Ezt nem beszéltük meg, úgyhogy most nem akarom helyzet elé állítani, de Esetleg, hogyha az első éves jelentése kapcsolatosan követte a helyzetet, akkor erről is be tudna számolni, vagy a magas szintű ülésről, ami júliusban történt. Tehát, hogyha erről van valamilyen információ akkor az is nagyon hasznos lenne, tessék. Yes, uh, thank you very much. Köszönöm. Vannak mikrofon problémák, nagyon nehéz hallani azt, és amit az elnök asszony mond, és, és sajnos, sajnos kölcsönös adott esetben a mikrofonokat lehetne felerősíteni, ezt a technikusnak mondom, vagy pedig a nullásra téve a fejhallgatókat valójában a, a teremhangot hallják, ami, ami segít talán akkor én is talán lehet, hogy hangosabban próbálok beszélni. Köszönöm, én a DEFCO eh, osztályon dolgozom, mégpedig a szakpolitikai osztályon az adatokkal és a jelzőszámokkal foglalkozom, ami az adatforradalmat illeti néhány eh, dolgot talán ismertetnék, eh, hogy mit tesz a DEFCO, mint Európai Bizottság. Az Eurostatos kollégákkal is folyamatosan kapcsolatban vagyok, együttműködünk, bár ők most nincsenek itt, tehát adatokról, jelzőszámokról folyik a közös munka Hogyha adatokra van szükségük, akkor azt is kérhetik. E, írásban adott esetben az ülés után el tudom küldeni önöknek. E, ami az adatokat illeti, az Európai Bizottság és DEFCO számára ez egy fontos kérdés. Mi magunk részt vettünk a 2030-as menetrend munkáiban, különböző tematikus területeken részt vettünk a munkacsoportokban, különösen a mérés, monitoring és adatok témacsoportokban. Tehát az adatok és főleg a jó minőségű, releváns, hozzáférhető, nyilvános, desagregált adatok iránt élénkkel érdeklődünk, ezt tartjuk fontosnak, és az Addis Abebai fellépésben, illetve cselekvési tervben ez a hozzáállás jelent meg, illetve a konszenzus azóta is e, e, e, ebbe az irányba alakul, ez tehát a szakpolitikai oldalon erősen megjelenik. Az Eurostattal együtt követjük a monitorozás és méréssel kapcsolatos munkát. 2013 óta aztán egy intézményközi munkacsoport alakult tavaly, ami a jelzőszámokat illeti és talán ez becsatornázható abba a kérdéskörbe, hogy az intézmények hogyan tudnak jobban koordinálni egymással. Mi a bizottság szolgálataival, a tagállamokkal és az Eurostattal koordinálunk, tehát mi mindenképpen koordinálni akarunk, nem akarunk silókba dolgozni, elkülönítve dolgozni, az intézményeket össze akarjuk fogni, aztán egységes véleményt fogunk, illetve szoktunk az ENSZ statisztikai bizottságának, valamint az intézményközi szakértői csoportnak átküldeni. Tudjuk a, a különböző szintekkel kapcsolatos munkát, a professzor úr e, e, is beszélt erről. A, aztán lesz egy Custodian Agency, amely az új metodológiával foglalkozik, illetve azzal, hogy hogyan lehet az adatréseket bezárni, adathézagokat bezárni, e, és aztán az MD MDG folyamattal kapcsolatban ki kell domborítani a nemzeti statisztikai hivatalok, illetve a tagállamok szerepét. Az egyik nagy kihívás, illetve az MDG-k mérésének problémája az volt, hogy a tagállamokat kihagytuk, illetve a tagállami statisztikai hivatalokat. Az ENSZ eh, statisztikai, eh, eh, illetve az ENSZ ügynökségei vezették az egész folyamatot, és ez igazándiból azt eredményezte, hogy az egyes országok elsikkadtak, tehát érkezett egy jelentés eh, hozzánk, és aztán más jelentés érkezett az ENSZ ügynökségekhez. Ez volt az egyik nagy eh, tanulság, amit, eh, amit levontunk, és kihívás, amit meg kellett oldani, tehát a monitorozásra vonatkozóan néhány szakpolitikai üzenet megjelent az ön jelentésében. Az administratív adatok, tehát az igazgatással kapcsolatos adatok azok nagyon fontosak. A, vannak bizonyos létfontosságú statisztikák, amelyeknél eh, bizonyos fejlődő országokban eh, nincs nincs, nincsenek meg az alapvető adatok. Például 15 millió gyerek hiányzik, e, úgy becsüljük, hogy 15 millió gyerek születik úgy, e, akinek a születését nem anyakönyvezik le. E, ezen a területen komoly fejlődésre van szükség, ez nyilván államigazgatási adatkör. Aztán ott vannak a különböző források, az MDG-t ugye lefettük, persze lehet még tenni, de valóban a gazdasági folyamatok, környezetvédelem szintén fontosak, megpróbáljuk azokat az ágazatokat is megerősíteni, ahol születik adat adatgyűjtés. Az adatgyűjtés a nagy adatok vonatkozásában, a big data vonatkozásában. Az Eurostat rendelkezne itt több információval, de az, mindegy, hogy, az mindenképpen igaz, hogy a, a big data-t jobban akarjuk európai szinten kiaknázni, illetve az ebben rejlő lehetőségeket, de tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon, nagyon bonyolult dologról van szó, mert különböző adatvédelmi dolgok is felmerülnek, sok a korlátozás, illetve a probléma. A nemzeti statisztikai hivatalok vezetik ezt a folyamatot. Mi a partnerséget nyilván próbáljuk kialakítani és bátorítani ami pedig a magánszektorral való együttműködést illeti, eh, ott eh, nyilván a magánszektor bizonyos dolgokra képes, de a statisztikai hivatalokat nem lehet kihagyni. Ami a metodológiát illeti, az is nagyon fontos. A metodológiát ki kell, eh, össze kell igazítani az országok között, és az MDG-knél láttuk azt, hogy más volt a tagállami metodológia, mint az ENSZ ügynökségeknél, és onnantól kezdve az értékek összeegyeztetésével volt probléma, illetve ami pedig a statisztikai kapacitás bővítését illeti a fejlődő országokban, ezt már elég régóta csináljuk, és ezt folytatjuk is. Van költségvetési támogatási programunk, amely kitér a statisztikai hivatalokra, adatgyűjtésre. Néha ez a költségvetési támogatási program része, néha pedig egy külön projekt. Most van egy nagyon nagy pánafrikai program, amely 7 millió eurós, és amelynek célja az, hogy az afrikai statisztikai rendszert javítsuk, az Afrikai Unióval együtt csináljuk mindezt. Afrikai Statisztikai Intézet felállításáról van szó, az egy nagy program, az Eurostat is benne van ebben, tehát átfogó megint a megközelítés. És ami pedig az adatok elkülönítését, dezagregálását illeti, ott a szakértői csoporttal együttműködünk és bátorítjuk azt, hogy márciusban felállt ezzel kapcsolatban, az adatok elkülönítésével kapcsolatban egy munkacsoport, eh, és ebben a munkában mi is részt eh, veszünk, mert mi is úgy gondoljuk, hogy ha el akarjuk élni, érni azt, az, azt a célt, hogy senki nem maradjon ki, akkor valóban ilyen elkülönített, lebontott adatokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm. Ez egy nagyon átfogó kérdés volt erre a kérdésre. Van-e professzor úrnak még valami hozzáfűzni valója. Nem csak annyit akarok mondani, hogy mindezt jó volt hallgatni. Egy dolgot emelnék még ki. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a nemzeti statisztikai, statisztikai kapacitást ezt növelni kell, nyilván egyes országokban eltérő teendők vannak, de érdemes mindezt a nemzetek alatti szintre is kiterjeszteni, eh, és eh, például a helyi önkormányzatok szintjére, és ez megint eh, ugye egy olyan kapacitás, amely a legtöbb országban létezik, itt a legalapvetőbb adatokról, például a születési számokról van szó, ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ezek sporadikusak ezek az adatok, ahol nem használják ki az új technológiákat, illetve adatgyűjtési módszereket, és nagyon rossz az erőforrással ellátottsága ennek a területnek. Aztán a helyi szintű adatgyűjtés, ugye a legalacsonyabb szintű helyi önkormányzati adatgyűjtés, illetve a kormányzat közti kapcsolatok elég gyengék általában az alacsony jövedelmű országokban. De ezek az ajánlások a mi anyagunkban is megfogalmazódtak, tehát ebben az értelemben egyetértek a fejlődési irányel, illetve az elvégzendő munkát. Nagyon száraz téma, mondja az ennek az a statisztika. A, ugye itt a gyereket meg kell nevezni, és akkor tudjuk csak, hogy létezik. Ez, ez fontos munka mégis, tehát ez a statisztikára is igaz. És örülök annak, hogy az Afrikai Uniót támogatjuk az adatgyűjtésben is. Ami a mi bizottságunkat illeti, David Navallo, aki ENSZ raportőr és az SDG-k végrehajtásával foglalkozik, eljön majd hozzánk újra. Már járt itt nálunk és elmagyarázta, elmagyarázza, hogy, hogy, hogy hogyan is zajlik ez a munka, ezt mi figyelemmel fogjuk kísérni. Köszönjük Webster professzornak eh, és a bizottságnak is az eddig elhangzottakat, vagy az itt elhangzottakat. Köszönöm. Okay, we can move on now then to item seven, which is the annual report of the... Most nézzük a következő pontot, ez az éves jelentés az Európai Beruházási Bank tevékenységéről. Áprilisban megkezdődött egy eljárás a 44. szabály alapján az Ekon Bizottság és a Projektbizottság, a Költségvetési Bizottság éves jelentést készít az EIB tevékenységéről. Az ECON és a Költségvetési Bizottság felváltva készíti ezt az éves jelentést. A mi bizottságunk feladata nagyon fontos, mi nyomon követjük az EIB munkásságát, delegációkat is küldtünk már a partnerországokba, a fejlődő országokba. Aki ezeken részt vett, az tudja, hogy milyen fontos szerepet kap az EIB az EU támogatási munkájában fontos szerepet kap az EIB a külső fejlesztési és beruházási csomagban. Az előadó itt van mellettem, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy a legutóbbi ülésen nem voltam itt, amikor be kellett volna mutatni ezt a jelentést. Annak a véleményemnek adok hangot ebben a jelentésben, hogy az EIB munkáját pozitívan értékelhetjük, már ami a fenntartható fejlődés politikáját illeti. Nagyon jó, hogy az EU forrásokat összekötik az EIG, EIB forrásaival, hogy jobbak legyenek az eredmények az fejlődő országokban, és ez a szegénység felszámolásának célját szolgálja, illetve a befogadó növekedést, javítva az infrastruktúrákat, támogatva a regionális integrációt és csökkentve az éghajlatváltozás hatásait. Három fő bírálatot, javaslatot fogalmaztunk meg ebben a véleményben. Ha megengedik, ezekkel szeretnék most foglalkozni elsősorban. Először is a mikrohitelezés szerepe. Az EIB jelentéséből az derül ki, hogy a mikrohitelezés nagyon hatékony eszköz az EIB munkájában, és nagyon jelentősen javítja a nők foglalkoztatását sokkal inkább, mint a kis- és középvállalkozásokat támogató politikák. Viszont csak az EIB hiteleknek egy kis részét teszik ezek, és csak az LKC régióra korlátozódnak. A jelentésben én ezt sürgetem, hogy a mikrofinanszírozásra több erőforrást fordítsunk minden fejlődő országban, nem csak az LKC régióban. Aztán az EIB eredményei, eredményeit mérő keret, ez a második pont. Ezt üdvözlöm, az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot javítja, de eddig még korlátozódik ez az értékelésre, hogy javítani tudjuk az áthatóságot és az elszámoltathatóságot. Utólagos értékelésre van szükség egy projekt minta alapján az REM keret minden szakaszában gyűjtött adatok alapján, és ezt az értékelést független szakértőknek kell elvégezniük. Az EIB értékelést aztán az Európai Parlamentnek kell benyújtani. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos a projektértékelés információt tartalmát javítani, és megszüntetni azt a részrehajlást, amely előnyben részlesíti a nagyobb vállalkozásokat, hiszen figyelembe kell venni nem csak a megtartott, hanem a, az újonnan képzett munkahelyek számát is. Azután volt olyan bírálat is, hogy a nem teljesíti a bedölt EIB hitelekről nem szól a jelentés, a késletetett fizetésekről a jelentés következő verzióiban emiatt majd pontosabb számot kell adni. Köszönöm szépen, köszönöm Norbert, és utána Hédi Hájtele. Köszönöm szépen. Duro Franculika nevében szeretném elmondani, hogy őt mennyire érdekli az önnel való együttműködés a kapcsolatosan, hogy hogyan lehet javítani az EIB által beruházott források hatékonyságát a fejlődő országokban. Az EIB-nek na- nagyfokú átláthatóságot kell elérnie a működésében, nagy minőségű projektekre összpontosítva, amelyeknek nagy a fejlesztési hatása. Az EIB feladata az Ákácsi régióban a fejlesztés és külső hitelezési mandátum keretében működik. Ebben az összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy az EIB feladata, hogy a tevékenységét elsősorban a pozitív hatásokra fordítsa, az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak mentén. Figyelemmel kell lenni az emberi jogi hatásokra a működésben, és meg kell erősíteni a projekt szintű eljárásokat e tekintetben, megfelelve az EU stratégiai kereteinek az emberi jogok területén, illetve az Európai Alapjogi Kartának, az EIB-nek figyelembe kell vennie hogy meg kell fontolnia, hogy az előzetes és tájékozódáson alapuló hozzájárulás elvét is figyelembe vegyék. Üdvözöljük, hogy az EIB a külső hitelezési mandátumában 2015-ben egy klímavédelmi ajánlást is elfogadott, 35%-ot a beruházásokban, fejlődő országokban ezen a területen érvényesít 2020-ig. Nagyon fontos, hogy az EIB biztosítsa, hogy ezt eh, robusztus hozzáférhetőségi jogosultsági kritériumok eh, támasztják alá, ahol figyelembe veszik az éghajlati szempontokat is az EIB minden működési területén Európán kívül. Különösen lényeges biztosítani azt, hogy az EU forrásokat ne olyan entitásokra fordítsák harmadik országokban, amelyek nem felelnek meg az átlátható, a nemzetközi átláthatósági normáknak. Egyetértünk az Európai Bizottsággal azzal kapcsolatosan, hogy az EIB-nek tovább kell lépnie, mint a jelenlegi átláthatósági követelmények, hogy méltányos adóügyi versenyt biztosítson. Az EIB-nek ezért létre kell hoznia egy felelős adózási politikát 2017-re kiindulva a szakpolitikai felülvizsgálatból, mert ami az Európai Bizottsággal való együttműködést illeti. Köszönöm Norbert. Heidi. Thank you. Um, yeah, I think we... Köszönöm. Én is örülök annak, hogy ez a vélemény tervezett Luke úrtól megszületett, és Norbert Neuser Frunzulica kollega nevében is említett olyan dolgokat, amiket én magam is osztok, néhány dolgot tennék mindenhez hozzá. Először is szerintem szorosan együtt kell működnünk az Európai Beruházási Bankkal, mert a külső befektetésekben és azok tervezésében, eh, amelyekről majd a héten később lesz szó, egyre komolyabb szerepet játszik ez a bank. A mi részünkről pedig eh, azt kell elintézni, hogy az EIB, vagy EBB az eh, képes legyen arra, hogy végrehajtson és finanszírozzon magas színvonalú projekteket, amelyek tényleg jó, pozitív kihatással vannak a fejlődésre. Tehát az, amit eddig nehezen sikerült elérni, azt, azt most eh, igazándiból átláthatóban és elszámoltathatóban kell eh, csinálni innentől kezdve. Azt gondolom, hogy az EBB jó munkát végzett a szociális és emberi jogi és környezetvédelmi standardok betartatásában eddig. Jó lenne tudni erről többet, hogy ez a munka hogyan került véglegesítésre, illetve azt is üdvözlöm, hogy az EBB egy gender stratégiát alakít most ki. Luke kollega különösen a mikrofinanszírozásnál jegyezte meg azt, hogy az EBB női munkahelyeket teremtett. E, tehát több női munkahely született, mint férfi munkahely, ami azt gondolom, hogy nagyon is azolható, mert a fejlődő országok, hát majdnem mindegyikében probléma van a nemek közti egyenlőséggel, illetve a nők szerepvállalásával. Jó lenne tudni, hogy az EBB az a szénprojektektől megszabadul-e a harmadik országokban, illetve Most, hogy az EU ratifikálta a Párizsi megállapodást, klímaváltozás, egyetértek azzal a szocialista demokrata javaslattal, amely arról szól, hogy olyan a pénzügyi közvetítőkre jobban oda kell figyelni, mert ezek sajnos az agresszív adótervezés, illetve adóelkerülés hát segítői voltak, bűntársak, ha úgy tetszik. Nyilván ezen a, ezen a véleményen keresztül is remélem, hogy intenzívebbé válik a kapcsolatunk az EBB-vel, elnök. Elnézést, mikrofon nélkül beszél még a képviselőasszony, akkor nem kell kiabálni nem tudom, hogy a tolmácsok hallanak -e engem, vagy nekik meg túl hangosan szólok a fülükbe. E, jó lenne újra megkérni a technikai szolgálatot, a technikust, hogy valamit csináljon a mikrofonok hangerejével. Viszont el is felejtettem, hogy mit akartam mondani. Na, azt akartam mondani, hogy az EBB-t érdemes lenne meghívni, mert e, nagyon sok minden változott a múlthoz képest az informális tanácsi üléseken eh, újabban ők ott szoktak lenni, mert a, kül, mert a, a, a, a külső cselekvési terveknek úgymond most már részesei, és én azt szeretném, hogyha mi magunk is szorosabbra fűznénk kapcsolatot az EBB-vel, mások nem jelentkeztek ehhez a témához. Úgy látom, hogy a mikrofont is sikerült egy kicsit erősebbé tenni. Sziafosz úr van itt a DEFCO részéről? És talán a pénzügyi főigazgatóságról is jött valaki, de ott meg nincs név. Tehát nem tudom, hogy ki. De minden esetre először Terios Sziavosznak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az Európai Parlamentnek ezt a jelentést. Ez egy olyan jelentés, amely jobban inkább az EBB-re tartozik. Mi osztjuk mindazt, ami a jelentésben születik, különös tekintettel arra a hangsúlyra, arra, hogy ki kell hangsúlyozni, Hatékonyabban kell beszélnünk, dolgoznunk és elérni a, a fenntartható fejlődési célokat illetve uh, uh, poverty alleviation objectives. És uh, a szegénység kiküszöbölési, elkerülési célokat, uh, szegénység enyhítési célokat um, jobban komolyabban kellene venni, vagy többet kellene velük foglalkozni. Nothing more to add here, and of course the, uh, e-, Ezen túl nem is sokat tudok hozzátenni. Nyilván az EBB-nek komoly szerepet kell játszani a beruházási terv végrehajtásában, arról majd a parlament még külön nyilván tanácskozni fog. Nincs meg a neve, uram, e-, esetleg kezdje azzal, hogy bemutatkozik. Ahmed Deoricó vagyok az ECFIN-tól, az L1 osztályról, és gyakorlatilag csak ugyanazt mondanám, mint amit a DEFCO mondott, eh, nincs hozzáfűzni valom Heidi. Jó lenne, hogyha válaszolni tudna arra a kérdésre, hogy mi a szerepe az EBB-nek a pénzügyi közvetítők eh, kérdésében, illetve az EBB milyen óvintézkedéseket üzemeltet most. Azt gondolom, hogy most zajlanak a viták ezzel a témával kapcsolatban. Mi, mi mindenképpen az EBB-t arra szeretnénk bátorítani, hogy ezekkel a ezekkel a szervezetekkel lazítsa a kapcsolatait, akik tehát azokkal a szervezetekkel, pénzügyi közvetítőkkel, amelyek sárosak az adóelkerülés témákban. De nyilván a tanácson belül zajlik a, a vita, és amikor ez, ez a folyamat ott befejeződik, akkor e, lehet többet tudni. E, ezt követően tudunk csak mm, van-e a, a safeguard politikával kapcsolatban? Ön tudja, mi a safeguard politika? Nem tőlem kell megkérdezni ezt a kérdést. amikor majd az External Investment Planről beszélünk, akkor feltesszük majd ezt a kérdést. És akkor majd Konkrétan azokat a, hivatalok, a hivatalnokokat kérjük majd, hogy jöjjenek, akik, akik ezzel a témával foglalkoznak. Luke úr, valami hozzáfűzni valója? Nincs, elnök asszony. Okay, thank you. Nincs további kérdésünk, akkor köszönjük mindenkinek, és a módosítók benyújtásának határideje, meg kell keresnem, október 11, ami holnap van. Tehát holnap 12 óra. És eh, November 8-án szavazunk a szakbizottságban. Nem tudom, ezt eh, ki, ez egy vélemény, ezt egy másik bizottságnak adjuk, tehát nem tudjuk a határidőket kitolni. Holnap délig kell benyújtani a módosítókat. Köszönjük, Luke úr, és köszönjük ezt a vitát. A következő napi rendi pont az energiához való hozzáférés a fejlődő országokban. Egy vendégelőadónk van, de nem tudom, hogy hol ül. Jó lenne ha el tudnánk kezdeni. Nyertünk egy kis időt, de mégsem nincs még itt az előadó, 16.45-ig fel kell függeszteni az ülésünket. Tudom, hogy senki nem örül ennek, de legalább egy teára, kávéra időt ad. Tehát 16.45-kor folytatjuk, és energia Afrikában, illetve az ahhoz való hozzáférés.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

Miért, miért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

Köszönöm, hogy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

Okay, colleagues, we're restart. Köszönöm, kedves kollégák, kezdenünk kell, mert azt mondtuk, hogy háromnegyedkor kezdünk, és tartanunk kell magunkat a napirendhez. A nyolcas napirendi pont következik az energiához való hozzájutás a fejlődő országokban, mégpedig a megfizethető megfizethető és hozzáférhető energiára gondolunk, arra, ami, ami igazán a hetes fenntartható fejlesztési cél megvalósításának a fontos feltétele, és ahogy önök is tudják, Pibax biztos annak idején az energiához való hozzáférést egy nagyon fontos témájává tette a saját programjának, portfóliója programjának, és az EU programok jelentős része reflektál erre a dologra. A jelenlegi parlament, illetve az előző parlament egy jelentést is készített ezzel a témával kapcsolatban a koordinátorok, tehát egyetértettek abban, hogy a bizottságnak fel kell tennünk egy szóbeli kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi történik az energiához való hozzáférés területén, mert eh, nincs értelme három-négy évre prioritásokat meghatározni, aztán elfelejtkezni róla, mert, elfelejtkezni róla, mert jött egy új, eh, egy új eh, prioritás. Tehát az energiához való hozzáférés egy olyan dolog, amire folyamatosan figyelni kell. Tehát egy szóbeli kérdésről van szó, amiről, amivel egyébként a jövő, a következő ülésünkön fogunk foglalkozni. Előtte előkészítésként meghívtunk egy, egy vendégfelszólalót, egy szakértőt, a Smart Villages képviseletében. Ők projekteket csinálnak technológia, technológiákhoz illő energiaellátás We've got here people from the European Commission as well. És aztán az Európai Bizottság is megnyilvánul, tehát Molly Dupré, öné a szó. Thank you very much for welcoming me here today. Köszönöm szépen a meghívást. Először is köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt lehetek ma. Az energiához való hozzáférésről lesz szó, és a hetedik fenntartható fejlődési célról, lehetőségekről, kihívásokról. A Smart Villages három éves kezdeményezés, amely a legtávolabbi falvakkal foglalkozik, internet hozzáférés, oktatás, jobb, jobb fenntartható megélhetés nők helyzete szempontjából. Az energia a fejlesztés szempontjából nagyon fontos előfeltétel az SDG-knek előfeltétele. A Smart Cities-ről sokat beszélünk, és tudjuk, hogy nagyon nagy az eltolódás a vidéki térségek felől a városok felé. Mi az, ami több lehetőséget kínálhat? Az energiahozzáférés ki kell terjeszteni több szektorra kiterjedő megközelítése. 25 műhely foglalkozásban foglalkoztunk ezzel, bevonva kutatókat, kis- és középvállalkozásokat, civil szervezeteket. meg kell találnunk, hogy hol lehetnek a megoldások az intelligens falvak esetében. Szorosan együttműködünk nemzeti, regionális tudományos akadémiákkal, az Európai Akadémia tan- tanácsadói tanácsával, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is, például a Cambridge Egyetemmel működünk együtt. Kiváló, hogy megvan az SDG 7 és az ehhez kapcsolódó fejlesztési célok, de az 7-es e- célnak a legfőbb kihívása, hogy nem határozza meg az univerzális energiahozzáférés szintjét, minimalista megközelítés foglal el, nagyobb ambícióra volna szükség, ez a meggyőződésünk. Úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb <clears throat> legkiszolgáltatottabbak érdekeit kellene cél, szolgálnia mindennek, decentralizált megoldásokkal, hogy reményünk legyen a következő években elérni ezeket a célokat. Mit értünk az ambíció alatt? Egy példával kezdeném. Martin Gével Tanzániában 2014-ben találkoztam. Ő a Maszáj törzsben nőtt fel Tanzániában, Észak-Tanzániában, és az 1980-as években az Egyesült Királyságban járt egyetemre egy rádióadót szeretett volna létrehozni, hogy a földet megvédhessék a maszáj törstagjai, ehhez energiára volt szükség, mert mint a rádióadóhoz, de azt is felismerte, hogy a városokba vándorolnak el a fiatalok, és nincsen elég munkalehetőség. Visszatért Tanzániába, egy faluba, ez egy távoli falu, akkor nem volt ott áramellátás, sem pedig folyóvíz. Azt gondolta mindenki, hogy őrült a terve, de ő lehetőséget talált ebben a programban egy, le, egy szervezetet hozott létre, amely Tanzániával foglalkozott elsősorban, és holland jótékonysági szervektől kapott forrásokból 14 kW-os generátort tudott beszerezni. Bioüzemanyagból látták ezt el, egy rádió állomást hozott létre, illetve tejtermékeket előállító kisvállalkozást támogatott ebből, illetve egyéb kisvállalkozásokat hozzásegítve a jobb oktatáshoz és az internet kapcsolathoz az helyi lakosokat. Mint minden mini hálózatnál időbe kerül, amíg a kezdő befektetés megtérül. Ez kihívás, de ez egy ambiciózus projekt, amely javítja azért lehetőségeket, és a befektetők számára is jó irányt mutat. Egyébként a sajt termelésben is kiemelkedő eredményeket ért el ez a vállalkozás. A fiataloknak nagyjából a fele, akik városba távoztak volna, végül is nem utaztak el, vagy visszatértek. A nők is fontos vezető szerepet kaptak, hiszen a nemek közötti egyenlőség is fontos része a filozófiának. Az energiát úgynevezett produktív felhasználásra fordítják, ezzel javítva a helyben élők élet lehetőségeit és jövedelmét, így fenntarthatóvá válik a falusi élet. Hangsúlyozni szeretném, hogy a megközelítésben a fiatalokra, a nőkre összpontosítottak. Ez egy valós alternatíva a fiatalok számára, hogy ott maradjanak helyben, a faluban, vagy hogyha szeretnének, akkor költözenek el a városba. Az EU döntéshozóknak az ilyen fejlesztéseket kell támogatniuk. Nagyszerű munka folyik ezen a területen, vállalkozások, szociális szervezetek által. Ez csak egy példa volt az ilyen projektek közül. Meg szerettem volna említeni ezt, még ha nem is tudok a részletekbe belebocsátkozni, lehet, hogy a vitában még visszatérhetünk erre. Bizonyára ismerik ezeket a vállalatokat és szervezeteket, amelyek a fő <clears throat> hálózaton kívül dolgoznak. Olyan cégek ezek, amelyek a mini hálózat közösségi szintű megoldásokat is elősegítik, mint például napenergiával hajtott malmok, vagy vízerőművek, stb felismerjük, hogy az Európai Bizottság milyen módon járult hozzá ehhez a munkához, illetve a tagállamok öt, hagyományos fejlesztési forrásokkal, vagy kreatívabb megoldásokkal, mint például garanciák, részleges finanszírozás, csak hogy egy példát adjak erre, mert nem akarom húzni az időt, az Electrify elnevezésű kezdeményezés ez is egy olyan irány, amelyet kívánatosnak tartunk, és ez is olyas valami, amire Pibax biztos gondolt, amikor ezt megjegyezte. Of course, we, we must recognize that it has not been an easy path for donors. És eh, ez nehéz munka az adományozók számára, a projektek nem mindig sikeresek. Ez nem jelenti azt, hogy nem tanulhatunk a hibáinkból. Én nem a hibákkal szeretnék foglalkozni, hanem a sikerekkel, az energia hozzáféréssel és a fejle- fenntartható fejlesztéshez való hozzájárulásával. Az energiát megfelelően kell biztosítani ezeknek a térségeknek is a termelői felhasználásra. And increase incomes. Getting to this level of energy is the game changer for last mile community. Ez a legtávolabbi közösségek számára új életlehetőségeket biztosíthat a vállalkozók számára is ezen a területen. Működési tőkére van szükség, szükség ambiciózusabb közösségi szintű energia projektekhez. A tőkefinanszírozásra is szükség lehet, hiszen bankhiteleket nem vehetnek fel ezek a vállalkozások, különösen a helyi bankokra gondolok, ahol már ezek a vállalkozók egyébként is működnek. Sokaktól hallottuk, hogy sok kapacitásépítésre van szükség a helyi intézményekben, hiszen sokan igazából nem értik meg, hogy miről szól az energia szektor, és hogyan lehet életképes egy üzleti modell itt. Kreatív megközelítésekre van szükség, és olyan megoldásokra, amelyekkel biztosítani lehet, hogy az európai források elérik a kisebb projekteket és a szegényebb, legtávolabbi térségeket, hiszen eh, nagyon sok projekt még mindig bankokon keresztül működik. Kelet-Afrika az egyik legfejlettebb piac a, <clears throat> a házi napenergiarendszerek számára, de az ezeket szolgáltató vállalkozások még mindig nem kapnak elég lehetőséget. A különböző small, eh, kis eh, projektek eh, végrehajtása nagyon költséges az adományozók számára. Megpróbálunk közvetítőkkel dolgozni, nem csak bankokkal. Ismerek egy olyan vállalkozót, aki nagyon sokat dolgozik mezőgazdasági feldolgozó üzemek energiahozzáférésén, ez nagyon lényeges. Felmerült az elképzelés, hogy szorosabb együttműködése volna szükség az úgynevezett üzleti angyal befektetőkkel, hiszen azok, akik itt ruháznak be, nem csak profitot szeretnének, hanem szeretnének hatása lenni a világra és az emberek életére is. A kormányzatok szintjén is kapacitásépítésre van szükség, hogy pontosabban megértsük, mik az előnyök az energia vállalkozók támogatásában. A vállalkozói tevékenységet nem mindig támogatják a nemzeti kormányok előképpen. Meg kell találnunk a módját ennek, a, hogy itt változást érünk el. Tudjuk, hogy az utolsó cél állomás nem lehet a privát szektor bevonása nélkül elérni. Szakpolitikai szinten támogatásra van szükség foszilése energiaforrások esetében is. Ez megváltoztathatja a feltételeket a megújuló energiaforrások számára is. Az energiaberuházók elvihetik a falvakba ezeket a technológiákat, de már ott is vannak olyanok, akik kis vállalkozásokat irányítanak, és ezek energia hozzáférése sokkal többet tudnának elérni. Pontosan ezt szeretnénk mi is támogatni. Minden technológia esetében közösségi felelősségvállalásra, bizalomra van szükség, és ez nem működik, nem fenntartható, hogyha nem tudjuk ezt biztosítani. A pénzügyi oldalon a fogyasztók számára, vagy a falu lakói számára ez a terület nagyon nagy kihívás a kisvállalkozók számára is, az energia hozzáférés, illetve annak a felmérése, hogy mit fiz- tudnak megfizetni a helyi lakosok az a napenergia, a házi napenergia rendszerek esetében elképzelhető a fogyasztás szerinti fizetés, de ez nem old meg mindent, ha például mezőgazdasági berendezéseket szeretnének vásárolni bizonyos közösségek, például a termékek feldolgozására, malmok létrehozására. Ezen a szemponton is el kell gondolkodni és biztosítani kell, hogy azok, akik mikrovállalkozók lehetnek, nem csak, hogy ne csak a nagy kamatozású hiteleket tudják felvetni, hanem kifizethető hiteleket is elérhessenek. Technológia szempontjából természetesen fontos, hogy bízzanak a technológiában, sokaknak negatív a tapasztalata rossz minőségű termékekkel, hamisított termékekkel, vagy olyan termékekkel, amelyek bizonyos normát nem ütnek meg, eleve minőségi normákat is meg kell határozni, ez fontos az országokban az döntéshozók számára. Technikai támogatást sem kapnak mértékben a helyi vállalkozók, ez is fontos. Képzésre van szükség, hogy a technológiát fel tudják, fent tudják tartani helyben különböző infografikákkal, technikai támogatást nyújtó telefonvonalakkal próbáljuk ezt támogatni, hogyha valaki valamilyen technológiával dolgozik, akkor legalábbis alkatrészellátásra szükség van. Éppen ezért bizonyos projektek kudarcot vallottak a korábbiakban, de ez a probléma például könnyen megoldható. Kapacitásépítése van szükség a vállalkozók üzleti terveivel kapcsolatosan is. A falusi embereknek iránymutatása van szükség a vállalkozás elindítása érdekében, illetve a tekintetben, hogy hogyan férhetnek hozzá piacokhoz összefoglalva. A legfontosabb dolog a vállalkozókkal való együttműködésben, hogy magasabb szintű jövedelmet érhessenek el a falvakban. Itt a kapacitás építés a legfontosabb mindenki számára, és ezek az energiaügyi kezdeményezések be kell, hogy épüljenek a szolgáltatási kezdeményezésekbe, mint az egészségügy, oktatás, tiszta víz, és szinergiákat kell létrehozni, a fenntarthatóságot pedig biztosítani. A fenntartható fejlesztés nek ez a kulcsa. Köszönöm szépen, hogy ma lehetőséget kaptam a felszólalásra. Nagyon kíváncsian várom a vitában a megszólalásokat, és hogyha a Smart Villages kezdeményezés valakit érdekel, a titkárságnál hagytam néhány könyvet, és természetesen velem is felvehetik a kapcsolatot. Köszönöm. Thank you very much for those live examples of what's happening. Köszönöm ezeket a, az példákat. És kiosztottunk egy brosúrát a kollégáknak, a teremszolgától kaphatnak még, hogyha nem mindenki kapott volna, a bizonyos projektek, illetve konkrét projektek szerepelnek benne. Paul Rübik először, és aztán Robert Neuser. Ja, zuerst möchte ich mich... Először is köszönetet szeretnék mondani. Azt hiszem, hogy a Smart Villages-szel kapcsolatos beszámoló pontosan arra világított hogy merre kell tartanunk, és azt hiszem, hogy az itt bemutatott javaslatok valamennyünk számára rendkívül értékesek. Ha láthatjuk, ugyanis, hogy jól választottuk meg a súlypontokat, amikor arról van szó, hogy energia nélkül nehéz kesen elképzelni a fejlődést. A távközléshez is szükség van energiára, ezen kívül az egészségügy területhez, és a nők biztonságához is. Vannak ugyanis olyan országok, ahol a ö, nők ö, biztonsága nem megfelelő, tehát minden az energián alapul, és azért a megbízható, megfizethető rendelkezésre álló energia, különösen vidéken és a régiókban különösen fontos, ugyanis az áramhálózatok nem mindig finanszírozhatók országos szinten, ezért regionális infrastruktúrákat kell kialakítani decentralizált áramtermelő struktúrákat, mint például a napelemek, vagy a szélkerekek, vagy kisebb vízerőművek, ezeket a helyi közösségek rendelkezésére kell bocsájtani, és új finanszírozási módszereket is fel kell tárni, amelyek ösztönzést adnak a beruházásokhoz. De van még egy fontosabb dolog is, amit megtanultunk mindenből, mindebből, az ezen létesítmények karbantartását is szabályozni kell. Önmagában a beruházással ugyanis ezek a létesítmények nem működnek túl sokáig általában, tehát mindig ki kell alakítani olyan koncepciókat, amelyek ezen létesítmények karbantartását megfelelően biztosítják. És itt különösen a kis családi vállalkozások, a képzés, továbbképzés, ahogyan ön is itt felmutatta, hogy a kis családi vállalkozásokat kell kiképezni, hogy mindezen dolgokat lehetővé lehessen tenni. És itt a pályázati feltételeket is tisztázni kell, hogy sokkal több kisvállalat versen részt a tendereken. Láthattuk, hogy a nagy nemzetközi koncernek a városokban gyakran jó munkát végeznek, azonban a kisebb létesítmények iránt nem érdeklődnek. Éppen ezért a mi feladatunk az, hogy a kis struktúrákat ösztönözzük, a kis családi vállalkozások együttműködését, az önfoglalkoztatást, tehát az olyan személyeket kell támogatni, akik hajlandóak továbbképezni magukat, vocational trainingről is szó van itt, tehát a szak képzés, a szakmát kísérő képzéseket, és aztán nemzetközi partnerségekre is szükség van, a UNICEF-re és másokra, amelyek ezen duális képzést rendelkezésre tudják biztos, bocsájtani, ugye ezen létesítmények üzemeltetését és karbantartását illetően. Még egyszer gratulálnék a beszámolóhoz, amely rendkívül jól helyezte a súlypontokat. Köszönöm. Norbert Neuser következik, mondja az elnök. Köszönöm még egyszer ezt a beszámolót. Azt hiszem, érezni lehetett, hogy milyen lelkesedéssel foglalkozik ön ezzel a témával, amely a fejlesztés együttműködést jelentősen fellendítheti. 2012-es költségvetés kapcsán meghallgathattunk, illetve elfogadtunk egy jelentést a fejlesztési együttműködésről, és a fő céljaink azok voltak, hogy arra összpontosítsunk, hogy európai politikánkkal kis regionális szinten át tekinthető módon lehessen a megújuló energiákat támogatni. Ahogyan a kollégám is elmondotta, a nagy vállalatok általában inkább a nagyvárosokra összpontosítanak. Azt hiszem, mi azonban sokkal többet tehetünk, különösen a vidéki területeken, ahol egyáltalán nincs hozzáférés az energiához. Ezen a helyzeten lehet javítani. Egy ezen a területen sikeres politika az urbanizáció ellen is hatna, amelyet mindenképpen meg kell állítanunk. Ugyanis láthatjuk, hogy a nagyvárosok, fővárosok egyre inkább duzzadnak, Lagos vagy Kinshasa vagy egyéb városok egyre nagyobbak és nagyobbak. Az embereknek nincs más kilátásuk, mint hogy a nagyvárosokba vándoroljanak el. Az energiával való hozzáférés megkönnyítésével ezt a trendet meg állíthatnánk, vagy akár meg is fordíthatnánk sok területen. Fontos az, hogy az energia fenntartható legyen. Afrikában ugye fejlesztési, fejlődő országokban a nép, napenergia, a szél, a víz, remek feltételeket kínálnak, minden sokkal jobbak a feltételek akár, mint itt Európában, és ezért ezen energiaforrásokat még inkább erősítenünk kell, illetve ezek használatát. A millenniumi fejlesztési célok esetében az energiához való hozzáférés még nem volt téma, de most az SDG keretében ez már egy fontos témává vált, ezt azt hiszem, hogy ki kellene használnunk. És egy másik napi rendi pontnál ugye beszéltünk arról, hogy hogyan kapjuk meg az adatokat, amelyek révén az SDG-ket jobban értékelni tudjuk. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy a jó energiaellátással a vidéki területeken nagyon sok mindent elérhetünk. Ugye iskolák, egészségügyi központok nem létezhetnek energia nélkül, úgyhogy mindig energia ne állna rendelkezésre. Ugye 18 óra után, vagy amikor már besötétedett, gyakran ezek a létesítmények már nem tudják a munkájukat folytatni, Ugye itt ez a nők biztonsági körülményeire is kihat, hiszen a nők biztonságosabban érezhetik magukat olyan területeken, ahol sötétedés után is van, után is van világítás. A nemzetközi szinten is jó keret van Ban Ki-moon Energy for All kezdeményezésére utalnék 2030-ig. Ez megadja a célt, és most rajtunk múlik, hogy most együtt az Európai Bizottsággal olyan stratégiát alakítsunk ki, amely végre is hajtja azt, amelyet P-Bugs energiaügyi, energiaügyi fejlesztési biztosként ö, útjára bocsájtott pár éve. Itt a fejlődéstelen dokumentálnunk is kell, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen erőle, előrelépések történtek az EU kezdeményezései révén. És egy utolsó aprócska példa amiről szeretnék itt beszámolni. Jó magam tapasztaltam ezt meg. Kenyában jártunk két kis faluban, körülbelül ezer lakosú volt mindkettő, mindkettő vízturbina révén jutott energiához, melyet 7-8 évvel ezelőtt egy NGO létesített. Az egyik faluban az energiát hálásan fogadták, örültek, hogy van energia, és felmerült a kérdés, hogy az NGO második turbinát is létesíte ott. A másik faluban az ottani emberek pedig azt mondották, hogy nem akarunk pénzt kirúni, mert a falu közösségének volt annyi pénze, hogy a második turbinát megvásárolják. Ez azt jelenti, hogy itt még meggyőzési munkára van szükség, amikor az energiahordozókat rendelkezésre bocsátjuk. Jó, tehát ez a téma, és fejlesztési szakbizottságként mindenképpen fel, foglalkoznunk kell ezzel, és erőteljesebb elkötelezettségre van itt szükség még az EU részéről. Még egyszer köszönöm. Thanks, thanks Norbert. I've got Elena Theocarus. Eleni. Eleni. Köszönöm, elnök úr, asszony. Számunkra, európaiak számára, ahogyan Neuser kolléga is mondotta, alig ha van szebb élmény, mint Afrika egét csodálni világítás nélkül úgy tűnik, mintha a kezünkkel érnénk el a csillagokat, mivel ott nincs elektromos energia. De hát ez nem a valóság azok számára, akik azon országokban élnek. Tehát mindenféleképpen szeretnék köszönetet mondani vendégünknek ezen forradalmi elképzelésekért, amelyekről itt beszámolt. És szeretnék köszönetet mondani egy hasonló elképzelésért is, amely ezen energiatermelők központokhoz, áramtermelő központokhoz, központokhoz kapcsolódik, amelyeket itt a különböző falvakban létrehoztak. Most egy ruandai kísérleti projekttel foglalkozunk, elektromos energia termelés a cél, a napenergia felhasználása segítségével, de itt nem közvetlenül e- alakítják át ezt az energiát, hanem termékus energia révén 24 órában működik tehát ez a rendszer, és nem csupán akkor, amikor süt a nap, tehát amikor a napelemek működnek. Itt néhány millió euróról van szó, van szó beruházási költségként, de az egész afrikai kontinensen létre lehetne hozni ilyen létesítményeket. Remek elképzelés ez azon problémák kezelésére, amelyek megakadályozzák a hetes számú célt, mert ami a fenntartható fejlődést illeti. Fontos tehát az energiához való hozzáférés, különösen az elszigetelt a területeken élő gazdálkodók számára. Nem használták ki az elektromos energiát Afrikában, vagy csak 7%-ban. Gondoljuk meg, hogy mi mindent ö, lettek volna képesek létrehozni Afrikában, hogyha az összes forrásukat felhasználják. Szerintem nagyon fontos finanszírozni, illetve elektromos energiát szolgáltatni, különösen a mezőgazdasági területek számára Afrikában. Itt a különböző ültetvényekről van szó, aztán persze itt van az oktatás kérdésköre, valamint a kis kórházi létesítmények, amelyek a kis áramtermelő generátorokkal nem képesek működni, hiszen elképzelhető, hogy áramszünetre kerül sor, például egy operáció kerülős közepén, hát elképzelhetjük, hogy mindez milyen veszélyekkel jár. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a központi kormányok gátolják az egyes régiók fejlesztését, nem engedélyezik egy árvaház vagy egy iskola működését, mert hiányoznak ezek az alapvető elemek, mint az elektromos energia, vagy, az, vagy akár a víz. Ugyanakkor nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy ezen létesítményeket ellássák elektromos árammal, illetve a vízzel. Nekünk tehát mindenképpen létre kell hoznunk ezeket a rendszereket, amelyeket ön helyesen leírt, hogy az alulfejlettség, az éhínség problémájával megküzdjünk, és az élelmiszerekhez való hozzájutást, az ivóvizet és az egészségügyi ellátást garantálni tudjuk. Hajbruk. Maria Hajbruk következik. Köszönöm, Linda. Köszönöm ezt a remek beszámolót. A Smart Villages-szel pontosan azt fogalmazta ön meg, ami ugye Afrikában és fejlesztési országokban szükséges a vidéki területeken, azaz a decentralizált, fü- független kis áramtermelő létesítmények ezek. Ugye a vidéki területeken az energia szükségességéről nem is szólnék, az előttem szólók ezt már remekül megtették, ez egy alapvető dolog, és azért valamennyiünknek gondoskodnunk kell arról, hogy gondoskodjunk arról, hogy az ottani lakosság hozzá jusson az energiához. Itt egy állásfoglalást is elfogadtunk itt a parlamentben ezzel a témával kapcsolatosan. A tervezet valóban jó alapot szolgáltat, azonban, hogyha túl akarunk lépni ezen, azaz a kis energiastruktúrák irányába akarunk elmozdulni, akkor azt hiszem, hogy ezt kifejezetten bele kellene írnunk ezen jelentés szövegébe. Ott ugyanis fenntartható, megbízható, megfizethető áru energiáról van szó, és nincs specifikálva, hogy kis létesítményeket szeretnénk. Ugye nap, szél, víz, erőmű, biomassa, hogy milyen nagyságrendben akarjuk mindezt, azt hiszem, hogy ezt pontosan bele kellene írnunk ebbe a szövegbe, és hogyha a vízenergiáról és biomasszáról beszélünk, akkor a kockázatokat is fel kell mutatnunk, hiszen valamennyien ismerjük az előzöttek történetét, akiket például gátépítés miatt üztek el, rengeteg ilyen történetet hallhattunk a múltban, nem akarjuk, hogy mindez megismétlődjék. Novemberben itt a parlament elfogadott egy jelentést, és nagyon jól ismerjük, hogy milyen dolgok fordulnak elő. Hogyha kis létesítményeket akarunk, akkor ezt kifejezetten meg kell jelenítenünk a szövegben. És az energiaprojekteket gazdasági szempontból, szociális szempontból és környezetvédelmi szempontból egyaránt meg kell vizsgálni. Ezt nagyon komolyan kell megtennünk, és a potenciális károkat is mérnünk kell, hiszen ismerik olyan gazdálkodók történetét, akik éheznek, mert biomasszer előállításra alkalmas növényeket ültettek a földjükön, és az senkinek nem válik használ, hogyha őket a földjükről előzik. Aztán itt a megújuló energiáról szóló EU-s irányelv nem tartalmaz fenntarthatósági kritériumot, és azt hiszem, hogy itt igencsak nagy reformokra van szükség, hogyha a biomasszerről beszélünk. Ugye a faszin szintén nagy kérdés jelent Afrika számára, vagy az informális ágazat energiája, de ez nagyon sok klímaproblémát, környezetvédelmi problémát vet fel, és ha ezt meg akarjuk akadályozni, akkor ellene kell hatnunk, ami olyas valamivel, ami megfelel a vidéki terület gazdasági erő, erejének, azaz itt a kislétesítményekre gondolok, és meg kell akadályoznunk az erdőírtást a faszin a céljából. Aztán itt, hogyha a vegyes finanszírozásról beszélünk, ezzel vannak bizonyos gondjaim, ugyanis itt bizonyosan a beruházók pénzt is akarnak keresni mindezzel, és ez hát ebben nem a kis projektek malmára hajtja a vizet. Ugyanis mindaz, ami a nagy projektekbe folyik, az pont annak mond ellent, amiről itt ma az ön előadásában hallhattunk. És hogyha mi valóban a kis projekteket akarjuk támogatni, és a kis projektekre akarunk pénzt fordítani, akkor a jelentésünket ennek megfelelően kell megfogalmaznunk. Aztán az egyetemes hozzáférés az energiához, Ugye itt a nagy projektektől kell elfordulnunk a fosszilis tüzelőanyagokról, itt decentralizált kis hálózatfüggetlen megoldásokra van szükség, és sem direkt, sem indirekt formában nem szabad nukleáris energiát támogatnunk. Azt hiszem, hogy ezt szintén világosan kifejezésre kell juttatnunk a jelentésben, és így jó alap jön létre azt illetően, amit ebben az ágazatban útnak akarunk indítani. Okay, thank you. We've got the um, European Commission here. Köszönöm, itt van az Európai Bizottság képviselője is. Felice Zakeo. Van, volt egy sor kérdés kis projektekkel kapcsolatban, illetve hogy azokon legyen a hangsúly. Meséljen arról, hogy mit tesz a bizottság, és én is tudom, hogy a bizottság támogat ilyen városhálózatokat a energiahatékonysági szempontból. Van-e hasonló kezdeményezés falvakat megcélozva? Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt meghallgatni Molly előadását. Nem is beszéltünk korábban, tehát igazándiból ez csak az utolsó példája annak, az ő is említette ezt a példát a fenntartható, fenntartható energiához való hozzáférés eh, témáját. Eh, említette elnök asszony Pibax eh, úr kötelezettségvállalását arról, hogy az energia legyen a munkahelyteremtés egyik fő prioritása. Az Európai Bizottság az elsők között volt, akik, akik vállalták azt, hogy fenntartható energiállátást kell mindenkinek biztosítani, biztosítani egyetemes hozzáférést 2030-ig mindenki számára. És a jelenlegi bizottság az a megújuló energiára helyezi a hangsúlyt, valamint felveszi a harcot a klímaváltozás ellen, és azt gondolom, hogy ez, ez jó jel. Hallottunk olyan, hallottuk, hogy szükség van kezdeményezésekre a, a, a falvak számára, helyi szinten, de arról is hallottunk, hogy fontos, hogy a partnerországok magukénak vallják politikailag e, ezt az egész ügyet, és megteremtsék a beruházási lehetőségeket, legyenek azok a beruházások kicsik vagy nagyok. Ugye a nagy beruházások között vannak olyanok, e, amelyek e, a blending facility-kon keresztül születtek 2007 óta, 2015-ig bezárólag volt egy sor projekt, valójában 112 energiaprojektről van itt szó, amelyet részben finanszíroztunk, és ezeknek komoly eredménye volt, illetve azóta az Electrify kezdeményezés, az áramosítási kezdeményezés, az arról szól, hogy a magánberuházókat próbáljuk bekapcsolni a dologba. Most írtuk ki az első felhívást, és 190, 290 javaslat érkezett helyi szinten kisvállalkozások részéről. Ezeket fogjuk most elemezni, illetve a támogatásokat kiosztani a jövőben. Az Electrify siker nem csak azért, mert Európai Uniós kezdeményezés, hanem azért, mert más partnert is besikerült vannunk, például a USAID-et, amely 10 millió dollárt szánt az Electrify Missionnek, és gyakorlatilag ezt a pénzt az EU rendelkezésére bocsátotta. Mindenképpen kell egy megfelelő megfelelő környezete beruházásokra, a korrupció ellenes fellépés, ezért is e, alkottunk egy technikai segítségnyújtási támogatóprogramot az egész világra kiterjedően nagyon rövid határidővel tudunk küldeni szakértőket, hogy segítsék a partnereinket, vagy az éppen aktuális helyi kormányt, a, a terepen dolgozókat. Ez egy kapacitásépítési támogatás, szakpolitikai támog, tanácsadó munka, ilyesmi. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ezt a politikát magáénak kell, hogy vallja az adott kormány, és ugye 30 ország van, ahol az energiát fontos szektornak minősítettük. Ezeknek nagy része Szaharától délre elterülő afrikai ország, és 19 országgal írtunk alá közös nyilatkozatot a, a komolyabb együttműködésről energiaügyekben ezekben az országokban e, azt szeretnénk, hogyha a, ezek a kormányok e, a figyelem fókuszába kerülnének és elvégeznék azokat a reformokat, amelyekre szükség van. E, enélkül ugyanis nem fogunk sikereket elérni. És végezetül a civil társadalom szerepét is értékesnek tartjuk és a civil társadalom felé is intéztünk pályázati felhívásokat faluáramosítás témájában, megint csak megcélozva a legfejletlenebb országokat, és érdemes itt a nemi aspektusra is kitérni. Egy, az Electrifyon belül van egy lehetőség arra is, hogy a nők nők is támogatást kapjanak akkor, amikor e, egy projektet terjesztenek e, elő finanszírozásra, tehát átfogó a mi e, reakciónk abban az értelemben, hogy figyelembe veszi a kihívásokat, illetve azokat a kihívásokat, amelyek a COP21 után megjelentek, ami ugye egy nagy klímavállalási kötelezettségvállalási, klímaváltozási kötelezettségvállalási csomag. Köszönöm, hogy beszámolt a munkáról. Molly Hurley Deprének adom vissza a szót. Köszönöm. Nagyon sok mindent mondtak, amire én nagyon szívesen reagálnék, és amennyiben nincs idő erre, akkor később beszélhetünk erről, de azt gondolom, hogy amiket önök felvetettek, azok érdekes és hasznos meglátások, és nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy nyilván hosszú ideig nem fogja minden minden közösséget elérni a, az állami energiahálózat. Ez be fog következni előbb vagy utóbb, de nem azonnal. Ehm, de először decentralizált megoldásokban kell gondolkozni, és ott kell elkezdenünk, főleg a távoli falusi közösségeknél. Ehm, volt egy felvetés a biogázzal kapcsolatban. A biogáz valóban egy nagyon érdekes módja annak egy sor közösségben, hogy a mezőgazdaságra támaszkodjunk, és a mezőgazdasági hulladékot így fenntartható módon ők maguk fel, felhasználhatják, legyen szó állati hulladékról, vagy növénytermesztési hulladékról, ami, egy, ami ilyen körforgásossá teszi a, a, a dolgokat. De gondoljunk a halászati közösségekre is, ami szintén fontos. Ott ott ugye a halálomány megőrzése egy fontos szempont. Ezen termelők, ezek az emberek, akik ezekben a falvakban laknak, és akik előállítják ezeket a termékeket, eh, őket segíteni kell abban, hogy eh, eljuttassák megfelelő időben a piacra ezeket a termékeket olyan időpontban, amikor a lehető legtöbb pénzt kapják a piacon ezekért a termékekért, amelyekért oly sokat, amelyek előállításairól sokat dolgoztak. Tehát köszönöm még egyszer a hozzászólásaikat. Köszönöm. És ön is látta, Moli, hogy mennyire méltányolják a a kollégák a, az ön munkáját is, és remélem, hogy a jövőben is együtt fogunk tudni működni. E, megvannak a egymás e, kontaktjai, ott vannak, illetve az ön e-mail címe is itt van, tehát megvan nekünk. Köszönjük Molinak, hogy eljött. E, nagyszerű előadás volt. And we're now going to move to the... Oh, sorry, I should say, yes, I've... Yeah. Van egy szóbeli kérdésünk és lesz egy állásfoglalási tervezetünk. Október 14-e dél a módosítási határidő. Azt gondolom, hogy elég nagy a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni. A frakciók akár együtt is működhetnének. Jó lenne, ha nem kapnánk nagyon sok egymást átfedő, egymást átfedő módosítót. 8-9 ajánlást tegyünk a bizottság felé, úgy látom, hogy ők nyitottak erre jó lenne, ha együtt tudnánk működni, majd meglátjuk, hogy milyen módosítók érkeznek, de a kompromisszumokra próbáljunk törekedni még a szavazás előtt, tehát ne egy olyan hosszú szöveget csináljunk, ahol a, a fő üzenet elveszik. Most a 9-es napirendi pont következik. Okay, colleagues, we now move to item Kedves kollégák, nézzük a kilencedik napi rendi pontot a választással kapcsolatosan, de még ezelőtt elmondanám. One item to vote tomorrow. Holnap délőtt csak egy szavazási pontunk van. Az a terv ugye, hogy 9 órakor kezdjünk, de kezdjünk inkább 9.30-kor, nekem ez a javaslatom. 30. Can the messages... Kérem a titkárságot, hogy terjessze ezt az üzenetet, vagyis hogy fél tízkor kezdünk, szavazunk, és tízre átmegyünk az AFET szakbizottságba, a másik épületbe. Fél tízkor kezdünk tehát a szavazással. From political groups as well. I hope everyone and to all members. Within, uh, make sure... Kérem, hogy mindenkihez jutassák el ezt az üzenetet, és az e-mailben sürgősként jelöljék meg a témát, vagyis hogy nehogy az e-mailek tömegében elveszten ez a nagyon fontos információ. So, we can move to item nine now. Nézzük a kilencedik napi rendi pontot. Ez eh, a zambiai választási megfigyelői küldetés. Ez Szeszé Kienge csatlakozik majd hozzánk. Eh, lehet, hogy megérkezik, késik a gép, gép egyébként, ő a fő megfigyelő az választásokon, Michael Gavey a megfigyelése, de Jill Lambert legalább itt van, ő az Európai Parlamenti Delegációnak a tagja volt. Ha jól tudom, akkor békések voltak a választások, bizonyára volt azért néhány kérdés, ami felmerült. Viszont sok afrikai országban például a Demokratikus Köztársaságban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban is visszalépést tapasztaltunk. Remélem, hogy Zambiából jobb híreket hozott. Köszönöm szépen. Cecil remélem hamarosan megérkezik, és majd ő válaszol a nehéz kérdésekre. Én csak tagja voltam egy kisebb eh, parlamenti megfigyelő csoportnak, ezért csak egy kis rálátást tudok adni a négy napos munkára. Ami azt illeti, hogy most előre vagy visszalépés történt, vagy stagnálás, nagyon sok mindenkitől azt hallottuk ott a helyszínen, hogy aggódnak. Az előző elnöki választások során azt tapasztalták, hogy nyugodtak voltak a választások, és kifejezhették a véleményüket az emberek, és úgy, úgy tűnt, hogy sokan aggódnak, hogy most visszalépés történt, hiszen voltak bizonyos helyeken erőszakos cselekmények, elszórtan, és egy ponton néhány tartományban fel is kellett függeszteni a kampányt, ami lehet, hogy egy kicsit aránytalan volt, de a választási bizottság így próbált egy üzenetet közvetíteni. Ezek az elszórt erőszakos események kapcsán mindenki abban reménykedett Zambiában, hogy ez nem a jövő tendenciája. Minden esetre sokak számára ez sokat aggodalmat okozott. Mi reméljük, hogy ez csak botlás volt. Minden esetre nem meglepő, hogy eh, Ugye ugyanazon a napon ötféle dologról szavaztak, elnökválasztás, parlamenti választás, eh, polgármesterek, önkormányzat, és még volt egy népszavazás is, ami nem volt eredményes, de Ráadásul eh, a legnagyobb ellenzéki párt eléggé későn, illetve későn eh, vették napirendre ezt a népszavazást, és a fő ellenzéki párt bolykottálta is. Az előző elnökválasztás 15 eh, a korábban volt, nagyon szoros volt az eredmény, 18 vagy 28 ezer volt a szavazatkülönbség. Tehát ezek voltak az előzmények, és nagyon szorosak voltak a 15 hónap a korábbi választás eredményei. Ezért úgy gondoltuk, hogy bár 9 elnökjelölt volt, ennek ellenére nagyon szoros eredményre lehetett vált számítani. Két párt között zajlott főleg a verseny, és új törvényeket vezettek be a szavazás előtt, vagyis hogy 50% plusz egyes eredményt kell elérnie a sikeres jelöltnek, különben második körben szavaznak majd. Ott voltunk eh, a szavazókörzetekben, eh, figyeltük eh, a szavazatszámlálást, és nagyon egyértelművé vált, hogy fejfej mellett haladnak a jelöltek, és a végeredmény, amit végül is elfogadtak, százalékos szavazat volt Lungó elnök jelölt mellett, és a fennmaradó 7-3-4 százalékon osztozott. Ezek voltak azok a kérdések, amelyeket legalábbis a jelentésünkben mindenképpen rögzítettünk. Magán a választás napján elég jó szervezettséget tapasztaltunk. Talán a világ egyik legnagyobb egyenlőtlenséggel küzdő országáról beszélünk, 21% a lakosságnak nem rendelkezik áramellátással, ezért nagyon sok szavazó helyiség volt, ahol különböző improvizált világítóeszköz mellett kellett számolni a szavazatokat, vagy sokan ott aludtak a szavazóhelyiségben. hogy biztosítsák a szavazatszámlálást. Minden esetre ezt elmondtuk a beszámolónkban is, hogy mindezen nehézségek ellenére békés volt a választás, az a választóknak órákig kellett sorbálniuk, mégis nagyon nyugodtak voltak és türelmesek. Néhányan a tagállamainkban arról is panaszkodnak, ha 200 méter gyalogolniuk kell, úgyhogy erről példát vehetnének. Minden esetre nagy professzionalizmussal és elkötelezettséggel vezették le a választásokat. Hosszú választási nap volt, és hosszú eljárás az választói nyilvántartások későn készültek el, bizonyos politikai pártok részéről civil felügyelők voltak jelen. Bejött a szavazó, megkeresték az illetőnek a nevét a nyilvántartásban, és aztán felvehette az ötféle szavazólapot, biztos, hogy lehetett volna gyorsítani vagy egyszerűsíteni az eljárást, hogy ne kelljen olyan sokáig sorban állniuk az embereknek és a a bizottságok is két-három órával hamarabb érkeztek, és két-három órát még maradtak a szavazóállomás zárása után, úgyhogy minden esetre időigényes volt ez mindenki számára. Főleg aki nem vitt magával ebédre szendvicset. Nyilván ilyen körülmények között a számlálás meglehetősen nehéz feladat volt, de a választás napján meglehetősen nyugodtan zajlottak az események. A szavazás előtt történtek csak furcsaságok, de minden esetre kiegyenlítettnek találtuk a feltételeket, kienge a úr a fő megfigyelő megállapított bizonyos dolgokat, például a sajtószabadsággal és a média korlátozásával kapcsolatosan, illetve a média részrehajlóságával kapcsolatosan, hiszen részrehajlás mentességet kellett volna biztosítani, nyilván minden jelölt számára ez sajnos nem történt meg. A kormánypártok és az regnáló elnök felé hajlott a média keze. sokféle dolgot megnyitottak, felavattak, ezzel volt hangos a sajtó a választást megelőző hetekben. Az egyik fő újságot bezárták a választások előtt néhány nappal adó nem fizetés miatt. You were not looking at an impartial media. Tehát azért nem mondható részrejlásmentesnek a média. Nem jól szabályozták magát a kampányt sem, tehát nagyon is erősen részrehajló volt a média, mi ezt fel is vetettük a választási bizottságnál, hiszen sok olyan reklám volt, amikor a párt reklámja megelőzte a hivatalos választási tájékoztatást, és nem lehetett tudni, hogy hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a következő. Media and impartiality of the media. Tehát komoly kérdések merültek fel a média részrehajlásával kapcsolatosan, és különösen az elnök kampánya tekintetében bizonyos tartományokban, ha például ott volt aznap az elnök, akkor az ellenzék nem tarthatott rendezvényt, ezért az utolsó pillanatban törölni kellett bizonyos rendezvényeket és különösen, ha tudjuk, hogy milyen óriási tartományokról van szó, nyilván nem zavarta volna a két rendezvény egymást. A hatalmon lévő elnök, illetve a miniszterei által folytatott kampány minden esetre aggályokra adott okot. Ezek voltak a felmerült problémák, összességében az volt a benyomás, hogy maga a választási bizottság jó munkát végzett, megbízhatónak bizonyultak. Az is sajnálatos, hogy most az választási bizottság tagjait felmentheti az elnök. A végeredményt végül is megtámadták, de annak ellenére végül is beavatták, beiktatták az elnököt, Mint említettem, voltak szorványos, erőszakos események, de azt gondoljuk, hogy az emberek legalább érezhetik, hogy beleszólásuk van az ügyekbe, Valószínűleg nem ez volt a lehető leghatékonyabb szervezési mód. Ennyit mondtam volna röviden összefoglalóként. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen világosan rálátást adtál arra, hogy mi minden történt. Az energiahozaférés fejlődő országokban ez volt az előző ország, és témánk, és hogy milyen eh, problémákkal néznek szembe az országok, de elképzelhetjük, hogy milyen nehéz eh, úgy szavazatot számolni, hogy az embernek energiállátási problémái vannak, és eh, nem is látja a szavazó cédulákat, úgyhogy az energia hozzáférés témáját mindenképpen napirenden kell tartanunk jövőre. Prioritás is lehetne ez, a koordinátorainkkal majd erről egyeztetni kell, illetve hogy a falvakat a főhálózaton kívül hogyan lehet árammal ellátni. Körülnézek, és kérdezem, hogy van-e valaki, aki Jean-től szeretne feltenni kérdést. Úgy látom, hogy nem. Az EIS-től, a külügyi szolgálattól szeretne szólni Radical. Igen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm, tisztelt képviselők, hogy itt vannak és megtárgyalják ezt a napi rendi pontot is. Kiegészíteném azt, amit Lambert asszony mondott az alábbiakkal. Valóban most elemezzük a választási folyamatot, a végjelentés, a végleges jelentést még készítjük, és Kienge asszony amikor november elején újra az országban jár, addigra kész lesz, és akkor ő átadhatja az ottani feleknek a fő ajánlásainkat is, tehát a zambiai érdekelteknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy hogyan lehetne a választási folyamatot javítani. Az Zambiai Választási Bizottság professzionalizmusról tett tanúbizonyságot a felkészülés során, annak ellenére, hogy bizony, bizalmatlanság áll fenn, és bizonyos ellenzéki vádak elhangzottak, az érdekeltek, illetve az érdekeltek körzeti és regionális szinten bizalmukat fejezték ki a választási folyamat iránt, ugyanakkor a szavazás igazgatásának átláthatósága nem volt megfelelő, és különösen a szavazat számlálásnál és a szavazatok összes, összesítésénél e, komoly lehetőségeket hagytak ki, e, és nem hagyták hozzáférni a nemzetközi vagy a nemzeti megfigyelőket az adatok verifikálásához, igazolásához, annak ellenére, hogy formális igény lett benyújtva ilyen hozzáférésre, és mivel e, az összesítést kapcsolatban több ellenvetés is érkezett, mindez aláásta a hitelességét az egész szavazási eljárásnak. A kampány az megfelelő a regionális összevetésben, ugyanakkor a zambiaiak uszító jellegűnek minősítették gyakran. Egy választ egy aktivista, illetve az egyik felett támogató, támogató Én, a... választó halálát is okozta az egyik ilyen rendőri fellépés This uh, has shown unpreparedness. És azt gondoljuk, hogy a rendőrség felkészületlen volt arra, hogy a tömegeket kezelje, nem erőszakos módon, ahogy az hasonló helyzetben elvárható lenne. A augusztus 22-én post-election period when uh, választás utáni időszakban case of appeal that was lodged at the Constitutional Court against a, a, megóvták az eredményét a legfelsőbb bíróságon az elnöki ö, választásnak, az elnökválasztásnak. Ezzel egy időben három médiának a műsorszórási engedélyét felfüggesztették, többek között a Movie TV-jét, az egyetlen olyan tévéadó, amelyik nem kifejezetten kormánybarát, e, és felfüggesztettek helyi rádióadókat is. Mindez e, hozzájárult e, ahhoz a helyzethez, amely növelte az aggodalmakat a sajtószabadság kapcsán. A Post nevű ellenzéki újságot pedig szintén felfüggesztették, miután a rendőrség lezárta a szerkesztőséget, e, állítólag adó problémák rendezetlensége, adózás rendezetlensége miatt, és e, e, az elfor, torzult az információáramlás például a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban is, és ez nyilván negatívan befolyásolhatta a választásokat. A választási megfigyelő missziónk arra következtetésre jutott, hogy a kormányzó párt a hazafias front hasznot húzott, mégpedig tisztességtelenül a hatalmi helyzetéből, és a törvény ellenére állami forrásokat használt fel a kampány során, és ezzel növekedett, növekedtek az esélyegyenlőtlenségek. Az eredmény bejelentése, ugye 50,35%-a a teljes leadott szavazatoknak szólt Lungu elnök mellett, a hivatalos eredmények szerint, szerint tehát ez éppen, hogy meghaladta azt az 50% plusz egy szavazatot, amely az elsőkörös megválasztáshoz szükséges, az UPND eh, ellenzéki párt eh, megóvta az eredményét augusztus 19-én a választásnak, és arra kérte az alkotmánybíróságot, eh, hogy Lungu elnököt minősítse nem megválasztottnak, és a választást pedig hatálytalanítsa azért, mert nem felelt meg a törvényi feltételeknek. Elsősorban azzal érveltek, hogy a választási környezet nem volt megfelelő, az állami média elfogult volt, korlátozták az erőforrásait az ellenzéki pártoknak, illetve a szavazatok számlálásánál, összesítésénél e, és a központba való eljutatásánál voltak szabálytalanságok. Az, az UPND EPRD paraszát szeptember 5-én elutasították eljárási okokból, nem vizsgálták meg, tehát érdemben. 3-2 e, arányban a bíróság úgy döntött, hogy a 14 napos határidőt nem tudja kiterjeszteni, a 14 napos határidőt írt alá az alkotmány, írt elé az alkotmány. Úgy látom, hogy megérkezett az elnökasszony, a misszió vezetője, Kiengi asszony, Cecil, alig, hogy ideért, ugye késve érkezett a gépe, és nyugodtan fújja ki magát. Jean Lambert már letette az asztalra a jelentést, és a külügyi szolgálat is már megnyilvánult. Nem tudom, akar-e hozzászólni? Oui, okay. Yeah. Thank you. Eh, io parlerò in italiano. Olaszul fogok beszélni, tudom, hogy van tolmácsolás. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy bemutassam ezen EU-s választási megfigyelő misszió főeredményeit Zambiában. A misszió ugye eh, június eh, végétől kezdődött, tehát körülbelül 120 megfigyelőnk volt 28 tagállamból, beleértve Norvégiát. A mandátumunk az volt, hogy a teljes választási folyamatot értékeljük a nemzetközi sztenderdekkel és kötelezettségvállalásokkal összhangban, mert ami az átláthatóságot és autenticitást illeti. Augusztus 11-e hatalmas kihívást jelentett egy olyan ország, mint Zambia számára. ezek az első választások voltak, amelyek az új alkotmányjal és a választási törvényel összhangban zajlottak. A helye, parlamenti helyek száma jelentősen nőtt, mégpedig jelentősen első ízben történelmében a választási bizottságnak kellett megszerveznie a szavazást, és az öt választási székhelyen a szavazatszámlálást. Az e, választási megfigyelő misszió nyomon követte a szavazás folyamatát, az 520 szavazóhelységben, a 18 megyében kedvezően értékeltük, 97%-ában a megfigyelt választóhelyeknek a szavazást. A választási eljárást megfelelően nyomon követték, megfelelően hiteles volt a szavazás, és a választási folyamat átlátható volt. A személyzet teljesítménye a választási ellenőrzést illetően szintén kedvező értékelést kapott. A szavazóhelységek ellenőrzésére szent személyzet nem folyamatosan ellenőrizte a, például az új lenyomat vételt, és nem mindig tartották tiszteletben a választópolgárok akaratát egy bizonyos szavazó körzetben való szavazásra. A szavazat szemlelést is kedvezően vagy nagyon kedvezően értékeltük, négy szavazás és egy népszavazás megszervezése, mert az ötödik már népszavazás volt, egy alkotmányal kapcsolatos népszavazás, nagyon nagy erőfeszítést követelt logisztikai szinten, illetve a választók figyelmének ébrentartását illetően, néha gyengeséget is mutatott ez a folyamat különböző szakaszaiban. A zambai, zambiai választási bizottság nagy szakértelemmel működött, és ugye egyes ellenzéki pártokkal kapcsolatos problémák ellenére nagyon sok érintett szereplő nagy bizalmáról adott, bizalmának adott hangot ezen folyamatok során. Nagy erőfeszítéseket tettek a választási folyamat átláthatóságának növelés érdekében, de, és ez fontos véleményem, nem volt lehetséges sem a nemzetközi megfigyelők, sem a belföldi megfigyelők számára az, hogy bizonyos választási tevékenységekhez hozzáférjenek, és így elveszett az a lehetőség, hogy az átláthatóságon és a bizalmon tovább javítsunk a választási folyamatban. A Választási Bizottság a nemzetközi megfigyelőktől megtagadta a választás eredmények ellenőrzését a nemzetközi köz, a, a nemzeti központban. Noha számos kérelm érkezett részünkről ebben az irányban. Ez egy elszalasztott lehetőség szerintem. Tovább lehetett volna erősíteni az egész választási folyamatba vetett bizalmat. Akár a Patrióta Front, akár a PF számos nyilatkozata, vagy az Egységesség pártjának nyilatkozata, a UPND nyilatkozata növelte a feszültséget az országban. Luszekeben a választási kampány felfüggesztés és Namalában, a déli megyében szintén befolyásoltak kisebb pártokat és egyes független jelölteket. A rendfeltartó erők munkája a biztonság garantálás érdekében jó volt, egyes megyékben másokban kevésbé. A tájékoztató szervek, a kormányzati szervek mm, úgy dolgoztak, hogy a lefedettség nem volt mindig egyenlő az egyes jelöltek számára, és a választók nem tudtak mindig tudatos döntéseket hozni. Ez a médiakampány, tehát a PF-et részesítette előnyben más pártok kárára. A The Post ország, újság korlátozása számos korlátozást jelentett a véleményjelentés szabadsága tekintetében, és ezt meg is jegyeztük a választási kampány során korlátozta az ellenzéki pártok hozzáférését a sajtóhoz. Augusztus 22-én az Independent Broadcasting Authority három sugárzási engedélyt vont be a Movitivo az egyetlen TV adó számára és két rádióadó számára. Ez a fellépés bizonyosan kedvezőtlenül hatott ki az információáramlásra a választási folyamat legkényesebb időszakában. A jogi keret, melyet felülvizsgáltak jó alapot szolgáltatott a választások megfelelő bonyolítására, ugyanakkor a közrendi jogszabály alkalmazása észszerűtlenül korlátozta a gyülekezés szabadságát az ellenzéki pártok kárára. A PF eh, élt eh, a kormánypárt minden előnyével, és eh, megfigyeltük, hogy az állami források alkalmazása választási kampány céljaira a jogszabály megsültésével történt, és tovább növelte az egyenlőtlenséget az egyes pártok között. Augusztus 15-én a választási bizottság bejelentette az választás végeredményét. Lungu elnök a PF részéről lett 1870 szavazattal a, több mint a szavazatok felével a győztes kevéssel előzte meg az ellenjelöltet. Az UPND jelöltje, Icsiléma, 1770 szavazatot kapott, tehát 47%-át a kifejezett szavazatoknak. Tehát a győzelem ugye 5000 valahány szavazat volt, győzelemhez 5000 valahány plusz szavazat kellett, és a többi ö, szavazat pedig a kisebb élet. Az UPND jelöltje sülem a ö, megóvta a választások eredményét, rögtön a választásokat követően, és ö, azt, ö, az alkotmánybíróságtól azt kérte, hogy ö, érvénytelenítsék a szavazást, amiatt, hogy a jogi és választási keretet nem tartották be. A petíciót elutasították szeptember 5-én, bármiféle lehetőség nélkül arra, hogy a kérelmező tovább jogorvaslatért folyamadjon. Ez szerint a bíróság nem rendelkezik joghatósággal, hogy az a eh, amiatt, hogy szeptember másodikán lejárt az ilyen kérelmek begyújtására eh, lehetséges időszak. És eh, itt a bizonytalanság veszélyt akarták elkerülni, azt illetően, hogy kit választottak meg elnöknek. Aztán itt voltak különféle problémák és mert a két bíró egymástól eltérő, illetve ezen pozíciótól eltérő véleményt szolgáltatott az alkotmánybíróságon belül. A két hét nagy részében előzetes kérdéseket oldottak meg, és a bíróság nem tudott világos iránymutatással élni az eljárás határidejét illetően, és ez egy olyan helyzethez vezetett, melyben a petíció aláírói nem tudtak élni jogukkal a közmeghallgatást illetően, és ez alásta az emberek bizalmát a választások folyamán a felebezési lehetőségekben. Ezek tehát a jelentésen fő pontjai, és ezek mutatnak rá a folyamat gyengességeire. Mindent monitoroztunk, mindent megfigyeltünk, és ez szerepel majd az ajánlásainkban is. Köszönöm. thank you very much. Köszönöm szépen. Az előzőek eh, kiegészítéseképpen köszönjük, hogy ezt elmondta. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e további kérdésük, hiszen korábban már voltak kérdések, Köszönjük Cecilnek akkor, hogy eh, végül is ideért, noha késett a gépe. Zambiával kapcsolatosan folyamatos az erőfeszítésünk, hiszen nem csak megfigyeljük ezeket a választásokat, hanem eh, megpróbáljuk nyomon követni a helyzetet az országban. Köszönöm Lambert kollégának és Cecilnek is. Ez volt az utolsó témánk. Holnap fél tízkor találkozunk a szavazáshoz itt, és 10, órakor pedig a 2Q2-be vonulunk át. Az afettel együtt fogjuk folytatni a szavazást. Kérem, hogy mindenki hozzá el a szavazókártyáját. here. So one below the plenary, there's going to be... Um, a második emeleten uh, egy fotokiállítást szerveztek a kelet-európai, a kelet-afrikai pásztor kultúráról, uh, akinek még nem volt alkalma ezt megtekinteni, most lesz. 6.30-kor lesz eh, a megnyitó, és holnap fél tízkor találkozunk ugyanitt. Köszönöm.